Good morning. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. És köszöntöm Önöket ezen a meghallgatáson, amelynek témája az alapjogi karta. A Lisszaboni szerződés a Lisszaboni szerződés vonatkozásában. Tisztelt képviselők, tisztelt kollégák, tisztelt résztvevők, Köszöntök mindenkit, aki részt vesz ezen a szemináriumon, és köszönöm a jelenlétüket. Különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani az itt jelenlevőknek, a vendégeinknek, és mindenek előtt a bizottság alelnökének, Vivian Reding biztosasszonynak. Ez a meghallgatásunk második része, amelyet ugye itt tartunk az Európai Parlamentben. A LIBE szakbizottság megrendezésében az alapjogi karta hatását vizsgáljuk a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségén. A tegnapi nap során meghallgattuk a különböző nagyon érdekes és építő jellegű előadásokat a karta szerepéről, amely egy alapvető elem a jövőbeni jogalkotási eljárás során. Az Európai Parlament is ugye részt vesz a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően ebben a jogalkotási folyamatban. Egy ilyen rendkívül fontos területen ez az európai e, építkezés szempontjából, az alapvető jogok e, felépítése szempontjából egy alapvető terület. Az Európai Unió e, bírósági ága, az Európai Bíróság is döntő fontosságú szerepet tölt be ezen a területen és az európai tagállamok is részt vesznek ebben a kölcsönösen gazdagító párbeszédben, amelyet a különböző igazságügyi rendszerek folytatnak az Európai Unión belül. Itt koncentrikus körökről van szó, amelyek ugye a polgárok jogainak érvényesítését és a jogok védelmét szolgálják az Európai Unióban. Ez a harmadik ülésünk, a harmadik blokk, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségével foglalkozik, és itt a bizottság stratégiájával foglalkozunk eh, mindenek előtt, illetve a civil társadalom szerepét, valamint a nemzeti eh, érdekelt felek, emberjogi eh, szereplők szerepét is meg fogjuk vitatni. Kérnék mindenkit, aki hozzá kíván szólni a vitában, hogy tájékoztassa itt a titkásságot azáltal, hogy felemeli a kezét, és ezáltal jelzi nevét, illetve az intézményt vagy szervezetet is, amelyet képvisel. És ezek után megadnám a szót Vivian Reding biztos asszonynak, majd ezt követően meghallgatjuk a különböző kérdéseket, amelyekre Reding asszony majd választ kíván adni. Parancsoljon önni a szó. Köszönöm, elnök úr. Nos, a Lisszaboni szerződés hatába lépésével egy igazi történelmi áttörést sikerült elérnünk. Most ugyanis a kezünkben van egy jogilag kötelező érvényű karta, amely tulajdonképpen a mi alapvető jogainkat tartalmazó katalógus. Most a kezünkben van, és most az a feladatunk, hogy átültessük a gyakorlatba. Éppen ezért a bizottság az év folyamán egy közleményt ad ki, amely felvázolja azt a stratégiát, amely által a karta megvalósítására törekszünk. A kulcsfontosságú célunk az az, hogy a kartában foglalt jogokat minél eredményesebben tudjuk garantálni mindazon személyek számára, akik az Európai Unióban élnek. Az EU csatlakozása az emberi, az emberjogi egyezményhez egy további ösztönző erő, amely előmozdítja ezt az alapjogi politikát. Az Európai Emberjogi Bíróság kevesebb alkalommal fog az európai szakpolitikákba beavatkozni, akkor, hogyha az Európai Unió megfelelően hozza meg a jogszabályait, és a tagállamok is ugyanígy járnak el a jogszabályok végrehajtása során. Tehát a karta áll a középpontban, ez lesz egyfajta iránytű az európai szakpolitikák szempontjából és a nemzeti szintű megvalósítás során is. A bizottsági testületen belül a karta kell, hogy kísérje a különböző szolgálatok minden egyes fellépését. Nyilván emlékeznek arra, hogy május 3-án az összes biztos ünnepélyes nyilatkozatot tett az Európai Bíróság előtt, jelezvén, hogy tiszteletben tartják a kartát a kötelezettségeik ellátása során. Említenék néhány példát. Például a biztonság egy olyan terület, amelyen egyértelműen jeleznünk kell a karta melletti kötelezettségvállalásainkat a gyakorlat terén. A biztonságpolitika és az alapvető jogok mindig kéz a kézben kell, hogy járjanak. És minél határozottabb garanciákat biztosít az Európai Unió és a tagállamok az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett, annál nagyobb esély lesznek az uniónak, hogy hatékonyan előrelépjen a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Ez pedig egyébként explicit módon szerepel a Stockholmi programban is. A terrorizmus ellenes fellépéseket úgy kell végrehajtani, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk az alapvető jogokat. Hogyan járunk el a továbbiakban? Első prioritásom biztosítani azt, hogy az Európai Unió fedhetetlen, amikor jogszabályokat dolgoz ki. Ez pedig az jogalkotási folyamat kezdetén már meg kell, hogy jelenjen, amikor a bizottság kidolgozza javaslatait. Az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy szisztematikusan és szigorúan nyomon követi azt, hogy a javaslatai megfelelnek-e a kartának, és ezáltal remélhetőleg az egész bizottságon belül ösztönözni tudjuk az alapjogi kultúrát. Például, amikor új kezdeményezések kidolgozására kerül sor, a bizottság különböző konzultációs dokumentumai, mint például a zöld könyvek, fontos, hogy felmutassák a jövőbeli kezdeményezések alapjogi vonatkozásait. Ez ugyanis ösztönözheti az érdekelt feleket arra, hogy megfelelő módon hozzájárulhassanak az új kezdeményezések kidolgozásához. Ezt követően pedig Szigorúan értékelni kell azt, hogy az alapvető jogok milyen mértékben hatnak az új jogalkotási javaslatokra. Arra törekszem, hogy az alapjogi dimenziót megerősítem a hatásértékelés során. Ez azt jelenti, hogy a hatásértékelés ennek azonosítania kellene azt, hogy milyen alapvető jogokat érinthetnek a javaslatok, és szisztematikusan értékelni kell azt, hogy minden egyes szakpolitikai opcióra ezen jogok eh, hogyan hatnak. A hatásértékelés fel kell, hogy vázolja ezen jogokkal való kölcsönhatást, illetve egy eh, ilyen beavatkozásnak a szükségességét is. És eh, amikor ezt hangsúlyozom, arra gondolok, hogy mindez nem pusztán a bizottságban kell, hogy megtörténjen. A tanácsban ugyanerre kell törekedni. Például, amikor a büntetőjog területén a tanács egy javaslatot kíván előkészíteni, általában nem végeznek hatásértékelést, bármilyen hatásértékelést egyelőre, de úgy gondolom, hogy a parlamentnek ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy erre sor kerüljön. Egy hatásértékelés, egy előzetes hatáskör, hatásértékelés is fontos, és az alapvető jogok hatásának értékelése is. A karta felhasználása nem szabad, hogy az új javaslatok kidolgozásának kezdeti szakaszában történjék meg mindössze, hanem az egész jogalkotási folyamatra ki kell, hogy terjedjen, mert itt tudjuk biztosítani azt, hogy a végső szöveg, amely a tanács és a parlament közti vitát követően megszületik, ez összhangban van az alapjogi kartával. És itt meg kell említenem az összes intézmény kollektív felelősségét. Gondoskodnunk kell tehát arról, hogy a tanácsban a végső kompromisszumok, és a parlamentben is a végső kompromisszumok összhangban vannak a kartával. Erre egyébként szintén rámutatott az Európai Tanács a Stockholmi programban. Meg kell győződjünk tehát arról, hogy intézményközi szinten ezt megfelelő módon el tudjuk érni, és gondoskodnunk kell arról, hogy a módosításokat értékeljük, és a komplex kompromisszumok nem szabad, hogy az alapjogok, az alapvető jogok mellék, az alapvető jogok elhanyagolásával történjenek meg. Minden bizonyal e tekintetben a Libe szakbizottság nagyon hasznos munkát végezhet. És ahogyan azt már megjegyeztem, ez a tagállami kezdeményezésekre is kell, hogy vonatkozzék az igazságügyi együttműködés, a büntetőjogi, valamint a rendőrségi igazságügyi együttműködés során. Még akkor is, ha arra számítunk, hogy ritkák lesznek az ilyenfajta kezdeményezések, ezek mellett mindig el kell végezni egy hatásértékelést, amely tanulmányozza azt, hogy az alapvető jogokra mindezen kezdeményezések hogy hatnak. Kidolgoztunk most egy szöveget, és az intézmények szavaztak erről. Ezt követően pedig a dokumentumot, az anyagot át kell ültetni a tagállamoknak az európai jogban. És éppen ezért a bizottság felhasználja az összes rendelkezésére álló eszközt, hogy biztosítsa azt, hogy a karta összhangban van a nemzeti joggal és az európai joggal is ahogyan már azt hangsúlyoztam, amennyiben szükséges, szabálysértési eljárásokat fogok kezdeményezni. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez a meghallgatás, amelyen részt vesz az alapjogi ügynökség is, az akadémia világa, illetve a civil társadalom egy kitűnő, jelentő, kitűnő lehetőséget szolgáltat ahhoz, hogy konkrétabb információt nyújtsunk a helyzetről. Az alapjogi ügynökség döntő fontosságú szerepet tölthet be ezen a területen, mert összehasonlítható és megbízható adatokat tud szolgáltatni a 27 tagállamban uralkodó helyzetről olyan területeken, amelyeken az Európai Unió felléphet. A civil társadalom, illetve a szakértők sajátos betekintéssel rendelkeznek a helyszínen, a tagállamokban, a mindennapi problémákban. Éppen ezért az ő hozzájárulásukra is szükségünk van. Annak érdekében, hogy mindez hasznossá váljon, a bizottság egy éves jelentést fog kiadni a karta alkalmazásáról, különös tekintettel, ami az európai intézmények szerepét illeti. Ez a jelentés nyomon követi a karta gyakorlati alkalmazásának előrelépését olyan területeken, amelyeken az Európai Unió hatásköre rendelkezik, és ezt mindig hangsúlyozom. Ugyanígy példákat is említünk majd arról, hogy a karta hogyan hat olyan konkrét területekre, amelyeken az Európai Unió fellép. Ez az éves jelentés ezt követően természetesen egy éves szintű politikai vitát is lehetővé tesz majd az Európai Parlamentben és a tanácsban arról, hogy mi minden történt és mire van még szükség a jövőben. Ezek után pedig minden bizonyal látják, hogy ez nem pusztán az alapvető jogokért illetékes biztos feladata, hanem ez az összes európai intézmény, illetve hatóság és az érdekelt fél feladata. Közös erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a gyakorlatba is átültessük ezt a kartát. Ez a karta ugyanis nem pusztán egy intézményi eszköz, hanem az összes intézmény és az összes tagállam konkrét feladataira vonatkozik. Egy kötelező érvényű kartával az európai integráció egy újabb szakaszába léptünk, és minden bizonyal számíthatok a parlament, a tanács, illetve a tagállamok támogatására, annak érdekében, hogy egy új kartát, egy új kultúrát dolgozzunk ki, amely által a karta a mindennapi életben is megjelenik. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig megnyitnám a vitát. Jelentkeztek a különböző képviselők, először is Gál Kinga következik. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevőként, amely a Libe Bizottság nevében az alapjogi ügyekkel foglalkozik. Nagyon hálás vagyok ezért a meghallgatásért. Nagyon hasznos ez a meghallgatás, már tegnap is az volt, és nagyon örülök, hogy a bizottság alelnöke is eljött körünkbe. És ha bár nincs igazán jól, mégis el tudott jönni, és el, szólni tudott hozzá. Teljes mértékben egyetértek önnel azzal, hogy milyen szerepet is játszik az Európai Bizottság ebben a kérdésben, tehát hogy a kárta végrehajtását, alkalmazását, hasznosság tételét erősítse, hiszen ez egy jogilag kötelező érvényel bíró modern dokumentum van a kezünkben, és hát meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan is tud ez működni. A két napos meghallgatás, illetve az én jelentésem leginkább arra szeretne koncentrálni, hogy tisztázzuk, hogy az egyes intézményeknek milyen szerepet kell betölteniük az alapjogi architektúrán belül. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy pontosan mit is kell tenni az egyes intézményeknek, aztán azt is, hogy valóban ö, megteszik ezt, hogyan tudják majd a jövőben ezeket a feladatokat ellátni. Tehát létrehoztuk a mechanizmusokat, most pedig az a feladatunk, hogy megfelelőképpen érvényesítsük is ezeket a jogokat. Elismerem azt, amit már korábban is elmondott, és ma is, hogy a kartában foglaltokat nem fogjuk megsérteni, és hogy mindenképpen szeretné végrehajtatni ezt, és az alapjogi ügynökség feladata valóban megbízható és összevethető adatokkal kell, hogy szolgáljon számunkra, a döntéshozók számára, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni. Szeretném azt tudni, hogy, hogy mik, az éves jelentése mikor számíthatunk, hiszen a mi parlamenti jelentésünk szempontjából is fontos a bizottság éves jelentése. És mit gondol, hogy hogyha az alapjogi kárta rendelkezéseit megsértik, akkor pontosan milyen lépéseket kell tenni. Köszönöm szépen. Hogyha nem bánja biztos asszony, akkor talán még további kérdéseket, mondjuk három kérdést meghallgatnánk. Ah, ugye már ők jelentkeztek, és akkor utána az összes kérdésre válaszolni Angelili asszonyja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Túra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 Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy itt van körünkben. És köszönöm, hogy hozzászólt ehhez a, az eszmecseréhez. Bizonyára minden szándékát meg is fogja valósítani, és lenne egy kérdésem is a annak tükrében, hogy a szabadság, a jogérvesülése nek térsége ugye egy olyan ideál, amelyet szeretnénk mindannyian elérni, ahol az európai polgárok egy közös térségben élhetnek, és minden egyes alapjogukkal élhetnek. Ez egy nagyon és dicséretes ideál, de szeretném megkérdezni a biztos asszonytól, hogy, hogy gyakorlatban milyen lépésekkel, milyen intézkedéseket tudják a tudjuk elérni azt, hogy a tagállamok ezeket az alapjogokat valóban érvényesítsék és be is tartassák. Tehát a kérdés az, hogy az Európai Unió hogyan fog tudni fellépni annak érdekében, hogy minden egyes polgárát a különböző visszaélésektől megvédje, hiszen a, a bírósági út néha nagyon is hosszadalmas lehet. Poszkult asszony a szót. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil allereerst de commissaris bedanken voor haar inleiding. Um, het is heel goed dat de commissie uh, hier zich mee bezighoudt. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszonynak. Nagy örömmel konstatálom, hogy milyen aktív szerepet vállal a biztos asszony ezen a területen. Az a benyomásom, hogy nagyon sok értékelést, elemzést, illetve összehasonlítást fognak végrehajtani, már ami az elméletet és a gyakorlatot illeti, annak érdekében, hogy a megfelelést megállapítsák. Kell, hogy legyen azonban, kell, hogy legyenek maximális és minimális standardok. Szeretném azonban tudni, hogy a bizottság konkrétan mit kíván tenni a jogok jobb érvényesítése érdekében. Aktívan hogyan kívánja ösztönözni a bizottság motorként azt, hogy ezen jogokat valóban megfelelően érvényesítsék, tehát hogy egyenlő jogokat biztosítsunk mindenki számára, milyen diszkrimináció ellenes intézkedéseket terveznek, hiszen javaslatot már előterjesztettek, de hát a tanács mindig vonakodik. Tehát szeretném tudni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy kicsit felrázzuk a bizottságot, felrázzuk a tanácsot, hogy jobban érvényesítsék a jogokat és aztán vannak ugye intézményeken kívüli, Európán kívüli fellépések is. Milyen kapcsolatokat kívánnak képíteni ilyen intézményekkel, mint például az Európa Tanács? Hallottuk tegnap, hogy lesz egy vizsgálóbizottság egy, arról, amely a katolikus egyházon belül a gyermekek bántalmazásának eseteit fogja megvizsgálni. Azt hiszem, hogy nagyon sok polgár számára ez egy nagy érdeklődést keltő téma. Köszönöm szépen. Bauer asszony kapja meg a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen. Nagy örömmel látom itt a biztos asszonyt. És szeretnék egy kérdést föltenni, ami meglehetősen konkrét kérdés, de a biztos asszony is konkrét példákat említett. A mostani jogállás azt mondja, hogy az alapjogi kartát akkor kell érvényesteni, vagy akkor is kell érvényesíteni, amikor az egyes tagállamok a közösségi jogot, illetve az Európai Unió jogát alkalmazzák. Van két antidiszkriminációs irányelvünk, és a kérdésem a következő. A mostani irányelv tiltja a diszkriminációt az etnikai származás alapján de nem tiltja a nyelv alapján. Viszont az új alapjogi karta tiltja a diszkriminációt a nyelv alapján is. Tehát, hogyha az antidiszkriminációs irányelvet alkalmazza a tagország, ezentúl köteles figyelembe venni azt is, hogy az etnikai származáshoz hozzátartozik a nyelv is? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy NGO, egy civil szervezetnek is van egy uh, képviselő, Marissa Szérenő, aki szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr. Az alapjogi káta egyes cikke emlékeztet arra, hogy az emberi méltóságot minden esetben meg kell védeni, és azon emberek esetében, akik szélsőséges szegénységben élnek, az ő esetükben az összes alapjog sérül, különböző gazdasági, kulturális, szociális, polgári és politikai alapjogok sérülnek az ő esetükben. Tehát itt az emberi méltóság nagyon nagy mértékben sérül, és ezért a kérdésem a biztos asszony felé. A bizottság ezzel a témával, szélsőséges szegénységgel is kíván -e foglalkozni, tehát az alapjogok kérdése felmerül-e ezzel kapcsolatban is hiszen itt egyfajta jogi kultúrára beszél a biztos asszony. Úgy gondolom, hogy, hogy jó lenne, hogyha a szegénység elleni küzdelem kultúrájára és koncentrálnánk, és ezzel még inkább megvédhetnénk az alapjogok. Ezt a kérdést kaptam, hogy, hogy az éves jelentés mikor készül el. Nagyon konkrétan tudok válaszolni erre a kérdésre. Két jelentést készítünk el. Az egyik egy olyan nyilatkozat lesz, amely majd az alapjogi szakpolitikai kérdéseket fogja lefektetni minden egyes Európai Uniós intézményre vonatkozó, valamint ezeknek a szakpolitikáknak a gyakorlati végrehajtásáról fog ez rendelkezni az egyes tagállamokban. Hát ugye E, ez az elméleti válasz arra a kérdésre, hogy hogy is fog működni ez, és aztán az éves jelentés ennél sokkal konkrétabb lesz, azt fogja megvizsgálni azt, hogy hogy valójában hogyan is jelenik ez meg, érvényesül ez a politika, a gyakorlatban működik-e, nem működik, hol kell uh, hol kell módosításokat foganatosítanunk, hol mondhatjuk azt, hogy igen, ez jó példa, amelyet a jövőben is követnünk kellene. Tehát az alapjogi karta alkalmazását gyakorlati szempontból fogja megvizsgálni ez a jelentés. Tehát először is jön a nyilatkozat a bizottság részéről, aztán az éves jelentés, hogy a nevében is áll, év, évente egyszer jelenik meg, aztán mindkét dokumentum meg fog jelenni. Ebben az évben a bizottsági közlemény lesz az igazán fontos dokumentum, hiszen az éves jelentésnek nagyon kevés ideje lesz arra, hogy, hogy gyakorlati elemzést végezzen. Valójában a 2011-es éves jelentés lesz az alapvető, az irányadó ebben a tekintetben. De ö, október végén, tehát ősszel várható, a bizottság közleménye, ezt szeretném a jelentéstevőnek elmondani, hogy amint készen lesz ez a dokumentum, azonnal ö, tájékoztatjuk önt erről, hogy ön is tudjon dolgozni a jelentésen. Aztán Angelili asszony a kisebbségi jogokkal kapcsolatban tett fel kérdést. A kisebbségi jogokkal a szerződés második cikke foglalkozza, illetve az alapjogi kárta 21. cikke foglalkozik a kisebbségi jogokkal. Nagyon sok munkánk van még, nagyon sok munkál előttünk ebben a tekintetben. Néhány hónapja vagyok ugye biztos, illetékes biztos, és már is körülbelül 600 kérdést intéztek hozzám ezzel kapcsolatban, tehát elképzelhetik, hogy a a munkatársaim egy része nem is tesz mást, csak ezekre a kérdésekre válaszol. Ennek ellenére ígéretet tettem a, a parlamentnek arra, hogy az, az új irányelvben, az új alapvető irány július 1-től lesz érvényben, és a kisebbségi ügyek tekintetében a parlamentnek is joga lesz a kérdésekhez. Aztán a kérdés, hogy hogyan befolyásoljuk a jogok betartatását tagállami szinten. Természetesen ehhez van szükségünk az elemzésre, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy mi is folyik a tagállamokban. Ez fog belekerülni az éves jelentésbe. Ez ugye arra fog szólni, hogy mi az intézmények, hogyan is alkalmazzuk az alapjogi kártát, a tanács, a tagállamok, és így tovább, hogyan is alkalmazzák ezeket az alapjogokat, és hogyha nem sikerül másképpen megoldani a problémákat, akkor szerződés szegési eljárást indítunk. Aztán a hatástanulmány kérdése volt a következő. A bizottságnál van egy olyan szabály, hogy minden egyes jogi, szabályalkotási javaslat, amelyet előterjesztünk, egy hatás tanulmányon megy keresztül, legelőször erre kerül sor. Normál esetben a hatástanulmány gazdasági és szociális szempontból vizsgálja az adott jogalkotási javaslatot. Nincs jelenleg alapjogi tesztelés tehát ilyen szempontból nem vizsgálják meg a jogalkotási javaslatokat, de majd a bizottsági közleményben, amelyet már elmondtam, ősszel fogunk nyilvánosságra hozni, ezt az alapjogi hatástanulmányt, alapjogi vizsgálatot ö, ö, alapvető elemévé fogjuk tenni az Európai Uniós jogalkotásnak. A tanácsnak hozzá kell szoknia ahhoz a tényhez, hogy egy új szerződés van érvényben, és hogy ez a kárta is most már érvényben van, és újra és újra el kell ismételnünk, hogy valóban ez a helyzet, hiszen az Európai Unió tanácsa, és hát tudják, hogy én tárgyalási mandátummal rendelkezem, az emberi jogok Európai Egyezményéhez való Európai Uniós ö, csatlakozás vonatkozón és rendszeresen találkozókon veszek részt az Európa tanácsa, ahol erről a csatlakozásról tárgyalunk. Bauer asszony azt kérdezte, hogy mi a helyzet a nyelvi kérdésekkel, és igaza van, az irányelvekben az antidiszkriminációs irányelvekben valóban nem szerepel a nyelv kérdése, de az alapjogi kárta 21. cikke konkrétan határozottan tiltja a nyelvi alapú eh, megkülönböztetést, vagy az etnikai kisebbséghez való tartozás alapján történő megkülönböztetést. A kárta eh, kötelező érvénye bír, és rendkívül fontos, és érvényre is fogjuk juttatni ezt a rendelkezést. De továbbra is a tagállamok, a döntéshozók ebben a tekintetben, a belső nyelvi politika tekintetében a tagállamok az illetékesek, a regionális nyelvi és más kisebbségek tekintetében is a tagállamok döntenek eddig nem áll rendelkezésünkre olyan uniós jogszabály, amely a nyelvhasználatra vonatkozna. A biztos föl fog lépni abban az esetben, hogyha az Európai Uniós jogszabályok esetében kérdések merülnek föl. És szeretnék emlékeztetni a regionális és kisebbségi nyelvek használata vonatkozó egyezményre, illetve a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó rendelkezésekre. És akkor ezzel el is érnénk a kérdések végére. Az utolsó kérdés ugye a szegénységgel foglalkozott. A bizottság alaposan elemzi az Európai Unió 2020-as 2020-as stratégiának keretében végzi ezt a vizsgálatot, és tudom, hogy a szociális ügyekért felelős kollégám Andor úr egy olyan stratégiát dolgoz éppen ki, amely a szegénység leküzdését célozza, beleértve a szélsőséges szegénység elleni küzdelmet, és ez lesz a konkrét fellépés a 2020-as stratégia keretében. Köszönöm szépen, biztos asszony, nagyon köszönöm. Tudjuk, hogy nincs igazán jól, ma reggel nem volt jól, ezért köszönjük, hogy eljött. Most pedig akkor a következő felszólaló kapja meg a szót, de először is elbúcsúzzunk. Eh, Reding biztos asszonyt, és köszönjük a jelenlétét. És akkor most a napirendnek megfelelően rátér a következő pontra, és megkapja a szót Martin Cserum úr, aki az igazgatója az Európai Unió alapjogi ügynökségének, tehát Cserum úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Reding biztos asszony, parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen ezt a meghívást, erre a meghallgatásra. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül időszerű esemény, hiszen a Lisszaboni szerződés rendszere még javában kialakuló félben van. És ebben a kezdeti szakaszban természetesen nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az alapjogi kérdésekkel kapcsolatos témákat, azt, hogy hogyan garantáljuk, hogy az összes különböző szakpolitikába az unión belül ezt beépítsük. Minden bizonyal az alapjogi karta teljes körű tiszteletben tartása az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat. A közelmúltban egy Euróbarométer felmérés azt jelzi, hogy az uniós polgárok 62%-a az emberi jogok védelmét az egyik legfontosabb, a legfontosabb értéknek tartják az Európai Parlament feladatkörében. És örömmel megosztom önökkel néhány gondolatunkat arról, hogy hogyan működhet ez a karta a gyakorlatban. Felvázolnék három módot arról, hogy hogyan tudja az unión belül a polgárok életét befolyásolni ez a karta. Először is szerintünk a papíron megjelenő jogok a gyakorlatban is kell, hogy érvényesüljenek. Az Európai Unió joggal büszkélkedhet erre a kartára, ahogyan ezt a biztos asszony is megjegyezte, büszke lehet az egyszerűségére, az átláthatóságára és az, arra, hogy milyen átfogó jellegű ugyanis egyfajta jogkatalógust jelent az európai polgárok számára. És ugyanúz, ugyanígy ez az emberi jogok egyik legmodernebb gyűjteménye. Tartalmaz az úgynevezett harmadik generációs jogokat, amelyek kitérnek olyan globális aggályokra, mint például a tiszta környezethez való jog. Ugyanígy ez az első emberi jogi dokumentum, amely az adatvédelmet egy önálló joggá minősíti, nem pedig pusztán a magánélethez való jog körébe sorolja. De ez csak néhány példa, folytathatnám egyéb példákkal is, amelyeket tartalmaz a karta. Biztosítanunk kell, hogy ezen jogok, amelyek a papíron szerepelnek, a gyakorlatban is joggá váljanak. Ugyanis vannak nem ismert jogok, vagy olyanok, amelyek nem hozzáférhetőek, amelyek pusztán törekvést jelentenek, és még nem annyira a valóság részei. Ez elmondható az összes a kartában foglalt jogra, de talán akkor válik legegyértelműbbé, amikor a diszkriminációmentességről beszélünk. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nyilvánosság körében ez kevéssé ismert, és ami még aggasztóbb az az, hogy mennyire kevéssé vannak tisztában mindezzel azon csoportok, amelyek leginkább kivannak téve a diszkriminációnak, mint például az etnikai kisebbségek. Az ügynökség európai szintű felmérése a bevándorló és etnikai kisebbségi csoportok körében rámutatott arra, hogy a válaszadók mindössze egy negyede volt tisztában azzal, hogy létezik ilyenfajta jogszabály, amely tiltja a diszkriminációt az etnikai hovatartozás alapján, amikor a lakhatásról vagy a foglalkoztatásról van szó. Ezt pedig, ha összekapcsoljuk azzal, hogy milyen alacsony a bizalmi szint a rendőrség, illetve egyéb intézmények iránt, akkor a következő eredményre jutunk. Azok, akik diszkrimináció áldozatai voltak, 82%-uk az elmúlt 12 hónapban nem tájékoztatta erről bármilyen fajta, nem tájékoztatott erről bármilyen fajta testületet vagy illetékes hatóságot. És hasonló képet vázolhatunk fel a homofóbiával kapcsolatban. Az ügynökség tavaly az erről szóló jelentést eljuttatta a parlamenthez is. Természetesen anélkül, hogy elismernénk azt, hogy a diszkrimináció illegális, és ha az illető személy nem tájékoztat erről, akkor nagyon nehéz jogorvoslathoz fordulni. Ez pedig olyan helyzetet idéz elő, amelyben az elkövetők büntetlenek maradnak, és az áldozat továbbra is láthatatlan marad. Mit kell tehát tennünk e tekintetben? Először is biztosítanunk kell azt, hogy minden személy hozzáfér a megfelelő eredményes jogorvoslathoz az összes uniós tagállamban, bármikor legyen erre szüksége. Másodszorban pedig több erőfeszítést kell tenni azért, hogy tájékoztassuk a legsérülékenyebb vagy teremre szorult csoportokat arról, hogy milyen jogokkal rendelkeznek, és hova forduljanak, ha jogaik sérülnek. Ez minden bizonyal egy hosszú folyamat lesz, és a bizottság, a parlament, a kormányok, a bíróságok, a civil társadalom, valamint a nemzeti emberjogi intézmények mind részt kell, hogy vegyenek ebben a folyamatban de a kiinduló pont mindenképpen a polgár kell, hogy legyen. A polgárokkal való kommunikáció nagyon jelentős. Tájékoztatni kell őket arról, hogy milyen hasznot jelenthet, jelenthetnek számukra ezen új eszközök. Mindez szerepel a Stockholmi programban is. A második felvetésem pedig az, hogy az alapvető jogok az Európai Uniós jogalkotás középpontjába kell, hogy tartozzanak. A Lisszaboni szerződés megköveteli azt, hogy az Európai Unió fellépése összhangban legyen az alapvető jogokkal. Így például az Unió fellép aktívan a szegénység és a kirekesztés és a diszkrimináció ellen. Az Európai Unió pedig csatlakozni fog az emberi jogi egyezményhez és egyéb nemzetközi emberi jogi szerződésekhez, mint például a fogyatékkal élő személyek jogaira vonatkozó ENSZ egyezményhez. Ez pedig hangsúlyozza, hogy a jogok ki kell, hogy állják az emberi, az alapvető jogok próbáját. Az imént hallhattuk Reding asszony ismertetésében a stratégiát, a különböző lépéseket, amelyeket a jogalkotási folyamat során követni kell. Ez pedig rendkívül fontos, főleg amikor hangsúlyozta, hogy mindez egy kezdeti szakaszban kell, hogy megtörténjen már, amikor a keretet elkezdjük alkalmazni. A parlament eljárási szabályzatát pedig szintén módosították ennek fényében, hogy megfelelő módon ellenőrizni lehessen azt, hogy a különböző jogalkotási javaslatok összhangban vannak-e a kartával. Emlékeztetnék arra, hogy a Stockholmi programban szintén felszólították az uniós intézményeket, hogy használják ki az alapjogi ügynökség szakértelmét, és konzultáljanak az ügynökséggel a szükséges esetekben, amikor javaslatokat, határozatokat dolgoznak ki, és nézzék meg, hogy ezek milyen módon hatnak az alapvető jogokra. Az ügynökség még dolgozik a kapacitásának kiépítésén, elemzést nyújt, összehasonlítható, megbízható adatokat az alapvető jogokkal kapcsolatos kihívásokról. Mindezzel az a célunk, hogy megfelelő módon hozzájáruljunk a döntéshozatali folyamatokhoz. A harmadik és egyben utolsó felvetésem az az, hogy a karta gyakorlati alkalmazását egy közös projekté kell, hogy alakítsuk. Ez a végrehajtás nem pusztán egy EU szinten megjelenő projekt, hanem egy olyan projekt, amelybe mindenkit be kell vonni. Az európai és nemzeti szintű jogalkotókat, ugyanígy az egészségügyi dolgozókat és az iskolai felügyelőket is. Biztosítanunk kell azt, hogy a kartában foglalt jogok tényleg hassanak a mindennapokban. Az Európai Uniós jogot nemzeti jogba kell átültetni. A nemzeti szinten tudnak ugyanis ezen alapvető jogok ténylegesen hozzájárulni az élet javításához, és itt látható, hogy milyen kihívás előtt állunk. 2009-ben összesen 16 ezer panaszt intéztek a 27 tagállam ellen az Európai Emberjogi Bíróság előtt. Éppen ezért egy összehangoltabb erőfeszítésre van szükség, még mielőtt az ilyen panasztételre sor kerül. És hogy ezt elérjük, szükség van arra, hogy azok, akik mandátummal rendelkeznek, teljesítsék, tisztelmen tartsák nemzeti szinten az alapvető jogokat. Jelenleg azonban a különböző esélyegyenlőségi szervek, az adatvédelmi hatóságok gyakran nem rendelkeznek kellő forrással, kellő objektivitással, és gyakran a mandátumok sem megfelelő ahhoz, hogy eredményes munkát végezzenek. Ezt a kérdést pedig valóban kezelnünk kell, és ez egyben sürgős is. A nemzeti parlamentek szerepét a Lisszaboni szerződés megerősítette, és ez egy komoly lehetőség ahhoz, hogy az alapvető jogokat jobban előmozdítsuk. Az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések értékelése gyakrabban szerepelhetne az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közti viták napirendjén. Ez a fajta együttműködés egyéb nemzeti emberi jogi intézményeket is bevonhat. A pénzügyi válság egy komoly kockázatot jelent abban a tekintetben is, hogy a civil társadalmi szervezetek által betöltött rendkívül fontos szerep akadályokba ütközik. Azért, mert komoly költségvetési megszorításokra kerül sor. Éppen ezért minden tőlünk tehetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy továbbra is pénzügyi támogatást biztosítsunk számukra, hiszen az emberi jogok védelme szempontjából az összes tagállamban nagyon fontos szerepet töltenek be. És végezetül a helyi szintről is említést kell tenni. A helyi hatóságok kulcsfontosságú szerepet játszanak ugyanis hatáskörre rendelkeznek olyan területeken, amelyek nagyon nagy mértékben hatnak arra, hogy az emberek hogyan élhetnek alapvető jogaikkal. A regionális és a helyi szintű szereplőket tehát be kell vonni ebbe a közös projektbe, amely a, kaj, amely a karta végrehajtása. Elég, hogyha megnézzük azt, hogy a régiók bizottsága hogyan működik, ugyanis a régiók bizottsága nagyon komoly szerepet vállal ebben a feladatban. A különböző szereplők mindegyike döntő fontosságú szerepet tölt be, de jobb egyeztetésre, kiegészítő jellegre és párbeszédre van szükség annak érdekében, hogy ez a közös kormányzási projekt hatékonyabb legyen. Engedjék meg, hogy ezt összefoglaljam. Nagyon hosszú utat tettünk már meg az Európai Unióban az alapvető jogok védelme útján. Ugyanakkor nem lehetünk még elégedettek. Ha azt akarjuk, hogy az alapvető jogok mindenki számára realitássá váljanak, akkor annak érdekében kell dolgoznunk, hogy új élettel töltsük meg ezt a jogalkotási keretet illetve eszköztárat, amely a kezünkben van. Remélem, hogy az általam ismertetett példák felvázolják azt, hogy hogyan haladhatunk tovább ezen az úton. Köszönöm. Köszönöm szépen, Cserem úr. Most pedig a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésvel kapcsolatos blokk végére érünk és aztán jön a szabadsága foglalkozó blokk, ahol Jan Jarab kapja meg a szót, aki az ENSZ emberi jogi főbiztosságának regionális képviselete. Ben, van itt jelen, majd Stefano Rodotta lesz az utolsó előadó ebben a témában, aki professzor, és részt vett az alapjogi kárta megszövegezési munkálataiban, és hogyha majd őket is meghallgattuk, akkor utána nyitjuk meg a vitát. Most pedig akkor Zsarab úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a kedves meghívásért, amelyet az ENSZ emberi jogi főbiztossága azt intéztek annak érdekében, hogy mi is vegyünk részt ebben a vitában, amely az alapjogi kárta hatásával foglalkozik az, az Európai Unió szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségének kialakításával kapcsolatban. Az alapjogi kárta életbelépése, illetve az ezzel foglalkozó Európai Uniós ügynökség létrehozásával az emberi jogok státusz az Európai Unióban példátlanul magas szintre léptek. A Lisszaboni szerződés életbe lévésével az alapjogi kárta kötelező jogi érvényel bír, és így kézzelfogható eredményt képviseli annak a, azoknak a fáradozásoknak, amelyeket az a különböző szociális, gazdasági, kulturális és más alapjogokkal kapcsolatban, tehát az Európai Unió. Ezek a jogok megjelennek a tagállamok által aláírt különböző egyezményekben is, és az alapjogi kárta vonatkozó fejezetei tulajdonképpen a már létező emberi jogi egyezményekre, dokumentumokra épít. De ez mind szimbolikus értelme, mind pedig jelentőségében tekintve nagyon fontos ez a kárta, hiszen gazdasági és szociális jogokra is kibővíti az intézkedéseket, és nagyon sok sérülékeny, marginalizált csoportokra is kitér, illetve az úgynevezett harmadik generációs jogokat is tartalmazza, tehát e, ez egy nagyon modern eszköz, ugyanakkor e, korlátozottan érvényes csak az Európai Uniós intézményekre, illetve az Európai Uniós tagállamokra, amikor is az uniós jogot alkalmazzák. A tagállamok esetében tehát korlátozások vannak, de amint Cserom úr említette, az Európai Unió csatlakozni fog az emberi jogok európai egyezményéhez, illetve az ENSZ fogyatékossággal élő emberek jogaival foglalkozó egyezményéhez. A már létező nemzetközi emberi jogi kötelezettségvállalásokat hangsúlyoznunk kell, és az alapjogi kárta mindenképpen elsődleges hivatkozási alapot fog biztosítani az Európai Uniós jogalkotásra vonatkozóan, illetve a tagállami végrehajtásra vonatkozóan. Ez egy nagyon széles körű gyűjteménye a különböző kötelező érvényű tagállami kötelezettségeknek, és ide vonatkoznak természetesen azok a rendelkezések is, amelyek a biztonságra, a szabadságra és a jog érvényesülésére vonatkoznak. A végrehajtással kapcsolatos intézkedések is követik a különböző emberi jogi egyezményeket monitorozó intézmények ajánlásait. Éppen ezért az ő ajánlásokat figyelembe kell venni a jövőben hozandó jogszabályok megszögezésében, elfogadásában és végrehajtásában, illetve a végrehajtás tagállami értékelésében. Éppen ezért örömömre szolgás nagy megtisztelés, hogy ebben az évben az Emberi Jogi Szerződések Monitoring Szervezetének elnökségét most először Genfen kívül Brüsszelben fogja megtartani ülését, július 1 és 2-án a Szalvég könyvtárban, és két közmeghallgatásra sor kerül, ahol az Európai Unió intézményeinek képviselői, illetve civil társadalom képviselői is részt vesznek a különböző tematikus eljárási jogokkal foglalkozó szervezetek mandátuma is fontos. Nem csak az egyetemes idő, közönként sorra kerül értékelésben, hanem egyébként is lehetőség van a tagállamoknak arra, hogy értékeljék az előrelépés, illetve az előttük álló kívásokat, és a felülvizsgálat eredményeképpen különböző ajánlásokat dolgoznak ki. És ezek fontosak lehetnek a kárta által tartalmazott pontokkal kapcsolatban, és így lehet biztosítani a konzisztenciát. Az Európai Unió intézményeinek érdeklődése az emberi jogok monitorozásában, monitoringjában nagyon is fontos annak érdekében, hogy az Európai Unió területén biztosítsuk az emberi jogokat, azokat a jogokat, amelyeket a kárta is magában foglal, illetve más nemzetközi egyezmények. Hogyha ezt a kártát megfelelőképpen hajtják végre, akkor a már meglévő uniós kötelezettségvállalásokat is megerősítheti az emberi jogok védelmének területén, illetve a világ többi területén is erősített az emberi jogok betartását. Itt a koherencia is nagyon fontos, tehát az unió belső és külső fellépésében, hiszen hogyha az Európai Unió nem képes saját tagállamait felügyelni, és nem sikerül az ő hiányosságaikat orvosolnia, különösen olyan kérdésekben, amelyekkel kapcsolatban nemzetközi szintéren is fellépni kíván, akkor ez kiteszi magát annak a vádnak, hogy kettős mércével mér, és bírálatnak teheti ki önmagát. Ez a összefüggésben a szabadság, a jogérvényesülések és a biztonságának kérdése nagyon fontos, hiszen nagyon sok olyan kérdéssel foglalkozik, ahol a külső és belső dimenziók találkoznak, például a migránsok emberi jogai, a menekültügy, a személyes adatok védelme, az emberi jogok védelme és a biztonság közötti e, egyensúly a terrorizmus elleni küzdelemben, és még számos a szólásszabadsággal, a vallásszabadsággal kapcsolatos kérdést érintenek, illetve más fontos ügyeket is, amelyekkel a Stockholmi program is foglalkozik. A jelenlegi fellépések, amelyek célja, hogy a Stockholmi programot érvényesítse, eh, hangsúlyozzák azt is, hogy mennyire fontos a koherencia az Európai Uniós eh, és tagállami fellépések között, illetve azok között a kötelezettségvállalása között, amelyek már eddig is jelen voltak az uniós tagállamokban. Például a kínzásoknak alávetett áldozatok védelme, illetve az emberkereskedelem áldozatainak védelme, illetve a nem visszaküldésre vonatkozó rendelkezések, tehát a visszaküldés tilalmára vonatkozó egyezmény illetve a gyerekekkel kapcsolatos rendelkezések, például az a cselekvési terv, amely a kíséret nélkül érkező gyermekekkel foglalkozik. Ugye itt a kíséret nélküli kiskorúakról van szó. És végül pedig egy intézményi szintű üzenettel szeretném befejezni, amely fontos lehet, hogy valóságá váljon mindaz, ami a kártában áll. Már említésre került, hogy az Európai Bizottság kulcsfontosságú szerepe bír ezen a téren, amint azt már korábban is bizonyította az előző ciklusban, nagyon fontos javaslatokkal bírt az Európai Bizottság, például a menekültügy, vagy az antidiszkrimináció területén, amely alapjogi dimenzióval is bír. És ezért dicséretes élmény érdemel a bizottság, de arra bátorítanám, hogy további lépéseket tegyen ezeknek a javaslatoknak az elfogadásáért, még akkor is, hogyha nehézségekbe ütközik bizonyos tagállamokkal szemben, esetleg ellenállásba ütközik. Az alapjogi kártát. Abból a szempontból is fontos, hogy a jogalkotási javaslatokat alapjogi szempontból is megvizsgálják, és nagy örömmel hallottam, hogy Reding asszony elmondta, ezt már előkészítették ezt az alapjogi tesztelést a jogalkotási javaslatok esetében. ezen kívül pedig a nemzetközi standardok betartása is nagyon fontos, ha például gyerekekre vonatkozóan rendelkezik már valamilyen egyezmény, akkor ezt is figyelembe kell venni. Másodszor az Európai Parlament megerősödött szerepe egyedi lehetőséget kínál arra, hogy a koherenciát növeljük az Európai Uniós szakpolitikák és az emberi jogi kötelezettségvállások között, amelyek a különböző nemzetközi standardokból származnak ezen kvül pedig a jövőbeli lépések szempontjából nagyon fontos az alapjogi ügynökség szerepének megerősítése. Nagyon rövid ideje hozták ezt még csak létre, de már is bizonyította, hogy milyen kiváló kutatási lehetőségekkel bír, de jelenlegi mandátuma nem teszi lehetővé azt, hogy valóban kihasználja a lehetőségeit, arra, hogy értékelje a tagállami intézkedéseket, az alapjogok betartatását, az intézkedések betartatását illetve azokat a, azoknak a rendelkezéseknek a betartását, amelyek kötelező jogi érvényel bírnak. Éppen ezért nagyon fontosnak tartanám, hogy megerősítsék az alapjogi ügynökség mandátumát. Ezen kívül pedig, ami a szinte elhangzott, a Nemzeti emberi jogi Intézmények mandátumát is meg kellene erősíteni. Néhány tagállamban nagyon erősök, jó megfelelő költségvetési forrásokkal bírnak, más tagállamokban nem rendelkeznek ilyen mandátummal vagy forrásokkal éppen ezért fontos lenne a felfelé történő harmonizáció. Most pedig szeretném megköszönni a figyelmüket. Köszönöm szépen, Cseröb úr! Most pedig Stefano Rodota professzor úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Itt az ideje, hogy nagyon komolyan vegyük ezt a kartát, és túllépjünk az egyes politikusok által tanúsított vonakodáson, illetve a szkepticizmuson, és felvilágosítsuk a közvélemény nagy részét. Mindenek előtt az elsődleges ok, ami miatt komolyan kell vegyük a kartát, ez teljesen egyértelmű. Mostantól kezdve jogilag kötelező érvényű. Másodszorban meg kell nézzük a karta történetét, az elmúlt tíz év során. A harmadik indok inkább politikai vonatkozású. A karta ugyanis jelen pillanatban egy olyan folyamat végső pontja, amely által az Európai Unió a világnak az a régiójává vált, ahol a legmagasabb szintű védelemmel részesülnek a jogok és szabadságok. Éppen ezért az európai intézményeket egy konkrét felelősség illeti meg, mindenek előtt a parlamentet, ugyanis a parlament meg kell nézze, hogy egy globalizált világban milyen szerepet láthat el. Ott van például a karta preambuluma, amely leszögezi, hogy a karta felelősséget és kötelezettségeket is tartalmaz, a személyekkel, a közösségekkel, illetve a jövő nemzedékeivel kapcsolatban. Ha figyelembe vesszük ezen indokokat, akkor emlékeznünk kell arra, hogy a karta jogi története nem tavaly december 1-én vette kezdetét, és arra is emlékeznünk kell, hogy a Spanyol Alkotmánybíróság hivatkozott a kartára még azelőtt, hogy sor került volna Nizzában 2000. decemberében az ünnepélyes elfogadásra. Számos alkalommal hivatkozás történt a kartára, amikor a jogi döntések meghozatalára került sor. És több alkotmánybíróság és alacsonyabb fokú bíróság is utalást tett az Európai Kartára az Európai Unióban. Ebből pedig levonhatjuk azt a következtetést, hogy 2000 decembere és 2009 decembere közti évtized során, amikor a politika gyakran hallgatott, Európában a igazságszolgáltatás volt az, amely bővítette a jogokat és a szabadságok védelmét. Emlékeznünk kell arra, hogy azt követően, hogy ünnepélyesen kimondták a kartát, és Vitorino biztos aláírta 2001-ben a határozatot, a karta és egyéb jogi eszközök közti összeegyezhetetőség értékelésére került sor. Ez a feladat teljesült, úgyhogy elmondhatjuk azt, hogy a karta az európai jogi keret szerves részévé vált. Ez kezdettől fogva, kezdettől fogva a kartának való megfelelés fontos volt abból a szempontból, hogy az európai döntések legitimá váljanak. Az alapjogi kartával való megfelelés azonban számos esetben pusztán egy formális értékelést jelentett. Éppen ezért nem nehéz meglátnunk azt, hogy vannak egyértelmű ellentmondások bizonyos irányelvek tartalma, illetve a kartával való állítólagos megfelelés között. Ezért arra következtetésre juthatunk, hogy a kartát sokkal komolyabban figyelembe vették a bírók, mint az európai jogalkotók. Éppen ezért elérkezett az ideje annak, hogy ezt a hiányosságot orvosoljuk. Realisztikus megközelítést kell alkalmaznunk, és az alapvető jogok dimenziója, illetve a bíróságok által betöltött szerep a jövőben is rendkívül fontos lesz. A tapasztalat, amelyet eddig szereztünk, ez szintén megerősíti. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a jogalkotók megkerülhetik a sajátos feladataikat, illetve felelősségüket. Főleg a karta által teremtett új keret miatt. Ez a keret mindenek előtt, ezt a keretet mindenek előtt ezen jogok oszthatatlansága jellemzi. Ugyanakkor a karta fő jellemzője ezt a piaci logika, illetve a biztonsági szükségletek megkérdőjelezték. Ez pedig egy nagyon komoly nyomást jelent, és ezért egy új hierarchia jöhet létre. Ami lehet, hogy ellentmondásos, ha megnézzük, hogy miért is jött létre ez a karta. A preambulum leszögezi, hogy a karta a szemét tevékenységeinek középpontjába állítja. Gazdasági szabadság nem lehet egy független tényező, és nem helyezkedhet egyéb jogok fölé, még válság idején sem, még egy olyan válság idején sem, mint amilyennek jelenleg tanúi vagyunk. Számos kezdeményezés célja, hogy feláldozza az alapvető jogokat, de nem feledkedhetünk meg a Kölni Tanács 99-es mandátumáról, amely megnyitotta az alkotmányozás folyamatát. Az alapjogi kartára szükség volt, mint alapvető eszközre, annak érdekében, hogy legitimációval ruházzuk fel az Európai Uniót. És ez a kifejezés, a legitimáció szerepelt a mandátumban. Ez azt jelenti, hogy a piac által nyújtott legitimáció nem volt kielégítő. A jogok által biztosított legitimáció volt szükséges ahhoz, hogy teljes legitimációval rendelkezhessen maga az Unió is. Talán emlékeznek arra, hogy mit tartalmazott a az emberi jogok nyilatkozatának 19-es cikke. Egy olyan társadalom, amelyben nem különülnek el a jogok, a hatalmak, és ahol az alapvető jogokat nem ismerik el, annak nincs alkotmánya. Tehát amikor a szabadságjogokról beszélünk, akkor a piaci logikán túl kell lépnünk, nem szabad a karta előtti időkbe visszatérnünk. Az európai jogalkotók feladata pontosan ebben rejlik. Az a feladatuk, hogy megtalálják az új egyensúlyt, mert eddig az európai intézmények rendszerét a folyamatosság hiánya jellemezte. Tehát a kérdés az, hogy a szabadság túlélhet egy olyan korszakot, amelyben a gazdasági érdekek túl gyakran megjelennek ürügyként annak érdekében, hogy korlátozzák a szabadságjogokat. És áttérnék a biztonsági kérdésekre, szeretnék két dologra kitérni. Idén március másodikán a Német Alkotmánybíróság az alkotmányjal összeegyeztethetetlennek minősítette a Németországi Szövetségi Köztársaságban a 2006 per 24-es európai irányelvet, és azt nyilatkozta a Német Alkotmánybíróság, hogy a kommunikáció védelme, a közlemény védelme ennek a közleménynek a tartalmára is ki kell, hogy térjen. Figyelembe kell venni, hogy egy adott személy milyen gyakran vette fel a kapcsolatot más személlyel, mert hogyha ezen adatokat értékeljük, akkor nem lehet következtetést levonni az ember magánéletére vonatkozóan. Ez a reakció ami ezen irányelvnek a kartával való összeegyeztethetőségét illeti, azt jelenti, hogy a személy szabadság jogainak megsértése a az adatvédelemre, a kartának az adatvédelemre vonatkozó 8-as cikkével kapcsolatos. Hogyan reagál erre az európai jogalkotó? A jelek nem adnak okot optimizmusra. Utalhatnék például a tiz, március 13-ai tanácsi dokumentumra, amelynek tartalma az erőszakos radikalizációs folyamatokra való adatgyűjtéssel kapcsolatos. Ez pedig 70 olyan kérdésre épül, amely által a személyekre vonatkozó profilt lehet kidolgozni, úgyhogy megbélyegzik az illető személyeket a különböző ideológiájuk, illetve személyes kapcsolatrendszereik miatt. Ezáltal megkockáztatjuk azt, hogy a társadalmak megsértik a gondolatszabadságot, a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, és a gyülekezési szabadságot is. Ez pedig egy olyan tendencia, amelyben a jövőbeli digitális cunámit legalizáljuk azon új technológiák által, amelyek, amelyek ugye az internettel kapcsolatosak. Kérdés, hogy az Európai Parlament reagálni kíván -e erre, vagy pedig arra várunk, hogy valamilyen bíróság határozatot mondjon ki, megerősítve, hogy a jogok és a szabadságok védelme Európában kizárólag az igazságszolgáltatás hatáskörébe tartozik. És végezetül a karta egy nagyon fontos politikai eszköz. Az intézményeken belül nagyon sokan, és az Európai Unión kívül is, nagyon sokan modellként tekintenek erre, mert ezáltal az Európai Unió globálisan hatást gyakorolhat, ez a hatás gyakorlás pedig nem származhat a gazdasági vagy a katonai erőktől. A szabadság hatalma, ezt nem szabad, hogy elveszítsük. Köszönöm. Professori. Abbiamo finito? Elnézést, befejezte a hozzászás. Igen, akkor köszönjük szépen, köszönjük a előadást. Most pedig megnyitom a vitát. Először ki szeretne hozzászól? Gál Kinga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm az érdekes előadásokat. Lenne néhány megjegyzésem az elhangzottakkal kapcsolatban. Amikor is az ügynökség mandátumán dolgoztunk, akkor a parlament részéről mi elképzelésünk az volt, hogy hogy azt kellene biztosítani, hogy a döntéshozók megfelelő döntéseket tudjanak hozni az alapjogi kérdésekben ez a legfontosabb feladata az ügynökségnek, hogy megbízható, összehasonlítható adatokkal szolgáljon, amelyek tényleg valóban elérnek aztán hozzánk. Úgy gondolom, nagyon fontos lenne, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, módszereket, hogy hogyan is juthatunk adatokhoz, olyan adatokhoz, amelyek közel állnak a munkákhoz. A parlament részéről érzem ezt a problémát, illetve különböző intézmények részéről is felmerül ez a probléma, hogyha az ügynökség nagyon jó jelentéseket készít, de ezek a jelentések nem igazán kapcsolódnak az intézményekben folyó munkafolyamatokhoz, akkor ezek halott adatok, akkor egész egyszerűen az ügynökség kutatóközpontként dolgozik, de nem olyan módon folytatja a munkáját, amely számukra hasznos lehet, hiszen nem megfelelő adatokkal szolgálnak. Éppen ezért, amikor a mandátumot felülvizsgáljuk, akkor ezt úgy gondolom világosabbá kellene tennünk. Úgy vélem, hogy az is fontos lenne, hogy elgondolkodjunk az ügynökség szerepéről most a kötelező jogi érvényel bíró kártya tükrében. Természetesen kezdettől fogva összekapcsolódott az ügynökség az alapjogi kártával, de hát most a helyzet változott, most már nem csak lehetőségünk van ezt alkalmazni, hanem kötelezettségünk. Kötelesek vagyunk azt alkalmazni, amely az alapjogi kártában áll. Ami pedig az ügynökséget illeti, szintén fontos szerepét látom az ügynökségnek azokban a kérdésekben, amelyeket Jarab úr is felvetett. Úgy gondolom, hogy az ügynökség lehetne az az intézmény, amely összekapcsolja a nemzetközi kötelező érvényű kötelezettségeket, amelyeket a tagállamok ugye magukra vállaltak, az Európai Uniós ö, ö, jogszabályi környezethez. Tehát ez az ügynökség tudná nyomon követni azt, hogy a nemzetközi kötelező érvényű ö, kötelezettségeknek mennyire tesznek eleget a tagállamok, és most nem csak az ENSZ egyezményekre, dokumentumokra utalok, hanem például az Európa Tanács által kirót kötelezettségekre is. Tehát fontos, hogy az ügynökség aktívan együttműködjön az Európa Tanácssal, és valóban adatcserére kerüljön sor az intézmények között, és és oda-vissza segítsék egymás munkáját. Tehát úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy ezeket a nemzetközi standardokat és az európai standardokat összekapcsolni, és hogy megvizsgáljuk, hogy a tagállamokban egész pontosan mi is történik e- e- ezekre vonatkozva úgy gondolom, hogy valóban még alaposabban nyomon kellene követnünk, hogy mi, mi történik, és hogy hogyan is teszünk eleget a kötelezettségeinknek, igaza van ebben Jarab úrnak, tehát hogy eleget teszünk a nemzetközi kötelezettségeinknek, és múlt héten az emberi jogi vita során a plenáris ülésen eh, feltettem a kérdést Ashton asszonynak, hogy talán el kellene, hogy nem kellene elgondolkodnunk az emberi jogoknak a, a egységesebbé tételén, horizontálisá tételén, amikor is a, az Európai Külügyi Szolgálat felépítését meghatározzuk, hiszen ez nagyon fontos kérdés lenne. Köszönöm szépen, Gálasszony! Most pedig újabb petíció Peter Skinnertől egy civil szervezet képviseletében szeretne hozzászólni Peter Skinner. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Mi tíz nemzeti NGO-t képviselünk itt, amelyek Európa szerte jelen vannak, és két konkrét sem lenne. Először is az egyik arra vonatkozik, hogy, hogy mit is jelent az a ellenvetés, amely a kárta tizedik cikkében áll, ahol a szólásszabadságra, vallásszabadságról szól. Az angol verzióban a consensus objectionről van szó, tehát hogy a nemzeti szabályokkal kapcsolatban hogyan kell eljárni akkor, hogyha a katonai szolgálatot lelkismereti okból tagadja meg valaki. És az angol szöveg ebben a tekintetben nagyon általánosan fogalmazza meg ezt a cikket. Természetesen tisztában vagyunk az, ahogy az alapjogi kartában világosan megjelenik a lelkiismereti okból történő megtagadás, de esetleg nem csak katonai szolgálatra vonatkozóan, hanem más ö, ö, dolgokkal kapcsolatban is lehetne lelkiismereti okokra vonat ö, hivatkozni. Például Nagy-Britanniában például az abortuszt elutasíthatják, a az orvosok lelkismereti okokból, illetve a legtöbb országban a szülők rendelkeznek az a, a, a joga, hogy hogy lelkismeretokból elutasítsanak bizonyos oktatási formákat a gyermekek számára. Tehát, hogy a katonai szolgálaton kívül is e, lehetne lelkismereti okokra hivatkozni. Úgy gondolom, hogyha hogyha valami nem ártalmas a társadalom számára, de ö, ugyanakkor szenvedést okoz mondjuk egy egyen számára, akkor lelkismereti okokra is hivatkozhatna a katonai szolgálat elutasításán kívül. Talán pont Rodota úrhoz intézném ezt a kérdést, aki részt vett ugye a kárta megszervezésében, tehát hogy a tizedik cikk második bekezdésének rendelkezését ki lehetne bővíteni, a katonai szolgálaton kívülre, olyan területekre, ahol a vallási, humanitárius vagy filozófiai hitet érintő kérdésekről van szó. Szóval van nagyon sok olyan civil szervezet, amely komolyan foglalkozik ezzel. Egyre inkább ugye felmerülnek a, az apró részletek, a, a, a gyakorlati alkalmazásban az alapjogi kárta bizonyos részleteire nagyobb ö, re, ö, nagyobb figyelem kerül. És a második kérdésem pedig az FRA, tehát az alapjogi ügynökség igazgatójához szólna. Néhány évvel ezelőtt a brüsszeli közmeghallgatáson részt vettünk, amikor is elindult útján az alapjogi ügynökség, és akkor azt hangzott el, hogy az alapjogi ügynökség nem lesz abban a helyzetben, hogy valóban közbeavatkozzon, vagy fellépjen, inkább csak monitoring tevékenységet fog végezni, jelentéseket fog összeállítani, és az Emberi Jogi Bíróság, az Európai Bíróság munkája ugye nagyon-nagyon megnövekedett, tehát kérdés, hogy ki lehetne bővíteni az alapjogi ügynökség mandátumát, amikor is a karta rendelkezései sérülnek, tehát, hogy valóban felléphetne esetleg az alapjogi ügynökség és az ilyen jogsértések esetében. Köszönöm szépen, Skinner úr. Aztán az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában nem kérdés, inkább egy megjegyzés, de úgy gondoljuk érdemes megemlíteni ezen a vitán ezt a kérdést és azon kívül, ami már elhangzott a biztos asszony részéről ezen a délelőttön, a, van egy van egy független kutatás, amelyet a bizottság finanszíroz, és a hetedik keretprogram tekintetében, kutatási keretprogram ö, keretében kerül erre a kutatásra a sor, és, és itt a, van egy olyan program, ami szocioökonomiai kutatásokkal foglalkozik, az alapjogok kérdésében is végez kutatásokat, és itt a, a belső dimenzióval, de az emberi jogi dimenzióval is foglalkozik. Az Európai Unió emberi jogi nemzetközi fellépésével is foglalkozik. És ez a kutatás biztosítani, hogy az Európai Bizottság politikáiban megjelenjenek ezek a, a kutatási eredmények úgy gondoljuk, hogy ennek a kutatásnak a jelentősége az Európai Parlament képviselet is érdekelti, nem csak a bizottságot és az alapjogi ügynökséget, tehát érdekes lenne ezeknek a kutatásoknak az eredményeknek a megosztása, és a biztos asszony mindig is nyitott arra, hogy további tájékoztatást adjon, és ezek a kutatási eredmények a honlapunkon mindenki számára hozzáférhetők. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes megemlíteni ezen a vitán. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az információt. Van-e további kérdés, hozzászólás? Nem? Akkor visszatérünk az előadókhoz. Cserom úr, Csarab úr, Radota úr. Először Cserom úr talán válaszolhatna a kérdésekre, vagy a felvetésekre. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket és a hozzászólásokat. nagyon fontos felvetést hallhattunk a felmérések időzítésével kapcsolatban. Gál Kinga tette fel ezt a kérdést, hogy ez a menetrendbe hogyan illeszkedik be. A parlament ugye kért a homofóbiával kapcsolatban egy jelentést, és úgy gondolom ez pontosan időben jelenik meg a horizontális irányelv kidolgozásához akkor nyújtottuk be ezt a kutatást, amikor az irány elfogadására volt szó, akkor tudtuk a felmérésünk eseink eredményét prezentálni. És ez a fajta összekapcsolása a munkáknak, ez az interakció, úgy gondolom, hogy a jövőben még évben kihasználható lenne, hiszen az Európai Parlament szerepe is megerősödött, és különösen ennek a szakbizottságnak a munkája érdekes ebből a szempontból, tehát itt eh, számukra fontos lehet az önök menetrendjének a megvizsgálása, de fordítva is ennek a két menetrendnek a napirendnek az összekapcsolása. Úgy gondolom, hogy a mi kutatásaink eredményei sokszor nagyon jól illeszkednek az itteni jogalkotási menetrendbe, például a gyerekekkel kapcsolatos felmérések eredményei esetében is így áll a helyzet. De mi nem csak jelentéseket készítünk, hanem a feladatunk abban is áll, hogy bizonyíték alapú tanácsot biztosítsunk, tehát a kutatásaink eredményei, kutatásaink, felmérésünk eredményeire hivatkozva azt bizonyítékul használva tudunk tanácsot adni a, a bizottsági, tanácsi, parlamenti jogalkotási folyamatba be tudunk kapcsolódni. Természetesen az Európai Uniós intézményeket segítsük elsősorban, de a tagállamokat is és, és a, az intézményekkel folytatott találkozók, illetve a Libél szakbizottsággal folytatott találkozóink mindig is újabb ösztönzést adnak számunkra és szeretnénk időben egy jelentést összeállítani. A második kérdés nem, az időzítésen kívül pedig az, hogy hogyan kommunikáljuk a jelentést. 100-200 oldalas jelentés, amelyet ugye leteszünk az asztalra, és hát nem biztos, hogy ez mindenki számára ö, jól használható, nem biztos, hogy ez a megfelelő módja az eredményeink kommunikálásának. Aztán felmerült uh, Jan Ralab részéről is, a, a nemzetközi standardok összekötése az uniós rendelkezésekkel, fontos, hogy biztosítsuk, hogy az ENSZ egyezményeket, az Európa Tanács egyezményét és más nemzetközi standardokat integráljuk az Európai Uniós jogalkotási folyamatba. Általánosságban ezeket integrálnunk kell természetesen a mi jelentőségben is amennyire lehet hivatkozunk ezekre az egyezményekre, például a menedéket kérő gyermekekről szóló jelentés esetében folyamatosan hivatkoztunk az ENSZ eh, gyermekek jogaira vonatkozó egyezményére, és eh, az Európai Parlamentnek benyújtott eh, jelentés esetében is a nemzeti kisebbségekre vonatkozó rendelkezésekre hivatkoztunk. Természetesen ezt még tovább ki lehet bővíteni, ezt az összekapcsolást és az ötös iránymutatás, amelyet a, az államfők a, az Európa Tanácson elfogadtak, pontosan azt célozza, hogy az uniós keretbe integráljuk az Európa Tanács rendelkezéseit. Ami pedig ami a lelkesméleti okokból történő megtakadás kapcsolatos kérdést illeti. Rodotta úrra hagyom a részletes megválaszolását a kérdésnek, de talán tudják, hogy a független szakértők régi hálózata három-négy évvel ezelőtt nagyon érdekes nyilatkozatot tett ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amely pontosan az egészségügy területére vonatkozott, tehát hogy orvosok milyen mekkora mértékben hivatkozhatnak lelkismereti okokra, amikor esetleg mondjuk egy abortusz elvégzését elutasítani kívánják. Aztán pedig a különböző esetek, amelyek nagyon konkrét kérdésekkel foglalkoztak hogyha olyan súlyos esetekre kerül sor, akkor erről jelentést kell tenni például a 2008-ban a romákkal kapcsolatos esetben is ö, jelentést fogalmaztunk meg. Én ez idáig erről az egyetlen esetre született ilyen jelentés, de tulajdonképpen a mi lehetőségeink korlátozottak ebben a tekintetben. Nagy részt az európai Európa Tanács elnökének a feladata az, hogy monitorozza ezeket a rendelkezéseket, illetve az ENSZ szerződéseket monitorozó szervezetek foglalkoznak a különböző esetek bejelentésével. De a rendelkezésben az is áll, hogy felül lehetne vizsgálni ezeket a lehetőségeket. Úgy gondolom, hogyha nagyon természetes, logikus lenne, hogyha az ügynökség első négy-öt évének értékese során e- erről is vitát folytatnánk, erről a feladatról. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretném egy kicsit élénkébe tenni a vitát azzal, hogy, eh, eh, hogy, hogy azt mondanám, hogy nem értek egyet a többi előadóval, de sajnos ezt nem tettem meg, mert teljes mértékben egyetértek azzal, amit Gál asszony elmondott, Morten Cserom elmondott ezek a kérdésekkel kapcsolatban. Nem is e, tudnék még ennél is jobban egyetérteni velük természetesen egyetértek az Európa Tanács standardjaival és a nemzetközi standardokkal való összekapcsolás korrendszer nagyon fontos, és az alapjogi ügynökség úgy gondolom, hogy nagyon jó helyzetben van ahhoz, hogy ezt a kontextust, ezt a nemzetközi kontextust szem előtt tartsa, amikor az alapjogi kártával dolgozik. Csak szeretném még azt hozzátenni, hogy bár az alapjogi ügynökség nagyon jó helyzetben van, nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy a nemzetközi eszközök is milyen jelentőséggel bírnak, ideértve az Európa Tanács rendelkezéseit, illetve más szervezetek rendelkezéseit, és amelyeket említettem az előadásom. Um, már ugye a parlamentek, a, a nemzeti emberi jogi intézmények, az Európai Bizottság és itt tovább, mindezek az intézmények, szervezetek és fontos szereppel bírnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szép. Radata úr, csak néhány rövid megjegyzés a, a lelkiismereti okokból történő megtakadással kapcsolatos kérdésre szeretnék reagálni ezt a jogot egy sokkal általánosabb keretben is megemlítették. Ugye itt a és ez, ez is jól példázza azt, hogy ez a jog a, a katonai szolgálat elutasításán kívül ö, egész más területekre is vonatkozhat, nem csak erre a hagyományosan újra és újra említett területre. Ez ugye a második részét képezi a tizedik cikknek, és itt áll, hogy e, eljog e gyakorlását szabályozó nemzeti törvények szerint kell elismerni a lelkismereti okból történő megtakadáshoz való joga. Hát ugye itt nagyon különbözőek az egyes tagállamok kultúrái, de a legfontosabb eh, ma az, hogy a, hagyomány, a katonai szolgálat hagyományos elutasítása nincs befolyása a többi ember vagy másoknak az alapvető jogaira. Hogyha valaki orvos és nem kíván egy abortuszt végrehajtani, de akkor ezzel befolyásolja a nő jogait, amely akinek úgy igenis joga van az abortuszhoz, vagy más egészségügyi szolgáltatások vételéhez. Ebből a helyzetből két kiút van. Az egyik lehetőség az, hogy ezen a területen megtagadjuk a megtagadás jogát, vagy pedig az és ezzel kapcsolatban az olasz törvényekre hivatkoznak, mivel az abortusz csak a közkórházakban legális, ezért ezért az orvosnak, a kórháznak kötelessége ezt a szolgáltatást nyújtani, tehát az abortusz végre kell hajtani, ha azt a nő úgy kívánják. Tehát a kárta kontextusában ez egy nagyon általános jog, nem pedig bizonyos esetekre korlátozható jog. De de mivel eredetileg a lelkismeti okból történő megtagadáshoz való jog más jogokat sért, tehát ezért nagyon specifikus jogszabályokra van szükség. Vannak nagyon speciális kategóriák, például a bírák esetében nem biztosítatjuk a lelkismerető okból történő megtagadáshoz való jogot. Köszönöm szépen! Látom, hogy Skinner úr szeretne reagálni erre. Öné a szó. Kérem röviden. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Köszönöm, elnök úr. Csak kíváncsi lennék, hogy annak fényében, amit Rodota úr elmondott, hogy tehát ez egy sokkal általánosabb jog, akkor a hivatalos német fordításban miért korlátozódik a katonai szolgálat? Ez, ez nagyon is félreértelmezhető így. Igen. Kívánja valaki erre válaszolni? Cserep úr. Elnézést, nem ismerem a német fordítását ennek a szövegnek. De ha a függeléket megvizsgálja, akkor magyarázatot találhat erre a kérdésre. Éppen olyan értelmű magyarázatot talál, melyet tőlem is hallhatott az imént. Nincsenek további kérdések, hozzászólások? Akkor úgy vélem, készen állunk a következő blokkra. A szeminárium különböző következő blokkjára, amely a biztonság térségével foglalkozik. Van néhány további előadónk, akik megtisztelnek bennünket a jelenlétükkel, illetve az előadásaikkal. Először is Henri Labél úr, aki a e, jogi egyetem professzora Bajonban, az Université de Peu de Pays de l'Ador e, egyetem professzora, Isten hozta, Label úr, aztán Mikel Privó úr, aki az NR, a, az Európai Rasszizmus Ellenes Hálózat igazgatója, illetve az Alapjogi Platform tanácsadó testületének tagja, aztán Iman meg Oda úr, aki az ír emberi jogi bizottság vezetője, illetve az Európai Emberi Jogi Intézmények csoportjának elnöke, majd pedig David Nichols úr, aki az Amnesty International Európai Uniós Hivatalának ügyvezető igazgatója. Én azt javasolnám, hogy meghallgatjuk előadóink előadásait, aki mindegyik 8-10 perces lesz, majd pedig ezt követően nyitjuk meg a vita utolsó részét, mielőtt végül lezárjuk ezt az ülést. Most pedig elsőként Henri Labelle öné a szó. Monsieur le Président et chers collègues, euh, Köszönöm szépen, elnök úr és tisztelt kollégák. Nagyon örülök annak, hogy euh, ma itt lehetek, és az alapjogi kárta kihatásáról beszélhetek a biztonság és a jog európai térségének érvényesülése tekintetében. Nagyon-nagyon sok okból örülök ennek. A, talán a legfontosabb, ami most rögtön így eszembe jut, az az, hogy egy kicsit meglepődtem azon, hogy megállapíthattam azt, hogy a Lisszaboni szerződésnek talán ez lehet a leglényegébb kihatása, hiszen hogyha a jog és a szabadság biztonság érvényesülésére gondolunk, és talán hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az európai térség eh, alakulása szinte már-már váratlan irányban örömtelien fejlődik, és már egy évtizedet tudhat maga mögött és ez az egy évtized ez úgy múlhatott el, hogy szinte nem e, került sor egy normatív szöveg kiadására, amely alapján a bíróságok és egyéb hatóságok számára lehetővé válhatott volna az, hogy egy ilyen alapvetően fontos dokumentumra tudjanak támaszkodni, mint ez az alapjogi kárta. Én ezt eléggé sajátosnak tartom, hogy a Lisszaboni szerződés érvénybe lépése óta eléggé kevés érvényt szerez magának a Lisszaboni szerződés kidolgozása alatt az alapjogi karta az pontosan a szerződő felek között az egyik legkényesebb pont volt. Az Egyesült Királyság, Lengyelország és mások is többször is kísérletet tettek arra, hogy a felépítését destabilizálják, amely a francia elnökség alatt Nizzában kidolgozásra került, és a végleges eredmény az az volt, hogy a mellékletben kerültek be rejtetten dolgok annak érdekében, hogy elkerüljék azt, hogy még egy második részbe kelljen ezeket a dolgokat elhelyezni. Tehát gyakorlatilag az alapjogi kártát gyakorlatilag elrejtették ilyen módon, és így újtonságnak számított az, hogy az Európai Unió belépett az emberjogi konvencióba. És többször is szó volt arról, hogy milyen többletértékei vannak az alapjogi kártának ezzel kapcsolatban, hiszen van egy minimalista megközelítés a közvéleménnyel kapcsolatban egy bizonyos fokig banalizálásra került, bizonyos fokig az alapjogi kárta, mint hogyha tulajdonképpen nem is hozott volna olyan sok előnyt a konyhára az Európai Unió számára, hiszen gyakorlatilag ezek már elért vívmányok lennének, és már védelem alatt állnának ezek a bizonyos jogok. Én ezt nagyon súlyos hibának tartom. Egyrészt azért, mert ennek a az alapjogi kártának az értékét ki kell emelnünk, például a primér jogok, elsődleges jogok védelmére hadutaljak a kárta vonatkozásában, és az alapjogok vonatkozásában rengeteg olyan jog is megemlítésre kerül, amelyek az univerzális emberjogi nyilatkozatban nem szerepelnek, és amelyek számos országokban eddig nem kerültek biztosításra, például a jó közadminisztrációra való jog és egyéb más jogok, amelyek igenis rá fogják kényszeríteni az Európai Uniót és tagjait arra, hogy máshogy dolgozzanak a jövőben, hiszen ezek a jogok az alapjogi kártában rögzítésre kerültek. Tehát azt gondolom, hogy az alapjogi kártát azért tekintsük annak, ami, ugyanis egy nagyon nagy hiba még ezen kívül az, amikor azt szokták mondani, hogy ebben az alapjogi kártában nincsenek újdonságok. Ennek során elfeledkeznek arról, hogy ez kötelező érvényű ez a kárta, és hogy nagyon is ki lehet vívni ezeket a jogokat az Európai Unióval szemben is, és ennek nyilvánvalóan hatalmas következményei vannak. Ezzel arra kívánok rámutatni, hogy az alapjogi kárta milyen központi szerepet játszik az európai jog Unió szemszögéből, és hogy jelen pillanatban itt egy ilyen hurikánszerű fejlődést láthatunk, hiszen gyakorlatilag ennyire központi szerepet nem is látunk más helyen a központi jogokkal kapcsolatban, hiszen ez ö, rendkívül fontos szakpolitikákat érint ez az alapjogi kárta, és ezért azt gondolom, hogy az eddigiekhez képest igenis változtatásokat kell majd tenni, és bizonyos preambulum bekezdésekben már a bizottság már bevezetett, például a szubszidiaritás elvével kapcsolatban is bizonyos preambulum bekezdéseket ennek okán. Az alapjogok gyakorlatilag egy keresztmetszeti nézőpontot kell, hogy támogassanak, hiszen minden egyes szakpolitika területén szerepet fognak játszani, és mindenütt akár szóba kerülhetnek ezek az alapjogok, és kötelezettségeket fognak az egyes intézményekre ezáltal hárítani. Sajnos ez a négy percben eh, most nem tudok erről tágabban beszélni, de az intézményekre szeretnék koncentrálni. A bizottság szólt hozzá az előbbiekben, és a tanács viszont eddig nem járt annyira elől azzal, hogy cselekvései központjába ezeket az alapjogokat állítsa, és ez az a két intézmény, amelyekkel kapcsolatban a továbbiakban szeretnék szólni az alapjogi kárta kihatásaira. Szeretnék a törvényhozásról beszélni, vagyis az alapjogi kárta kihatásaira a törvényhozásra. És a Lisszaboni szerződésben van egy passzus, és mégpedig ez a közösségi módszerek kihatása a bírói gyakorlatra, a törvényi előírások és törvények hozatalára a jog és biztonság és szabadság érvényesülének térségében. Ennek ellenére úgy látom, hogy olyan sok minden nem változott. A kártát nyilvánvalóan pozitív színben látják, de ennek ellenére eléggé passzív szerepet játszik jelenleg még a gyakorlatban. Van egy katalógusunk, amelyet mindig nagy figyelemmel és nagyon óvatossággal kell átlapoznunk, ami egy úgy tűnik, mintha valaki egy jég, jégen táncolna, és nagyon óvatosan kell, hogy eljárjon, amikor például egy kürt, szabadon választott kürt táncolnak, és azért nagyon óvatosan kezelik ezeket a listákat. És tehát gyakorlatilag először is mindig rituálisan el kell mondani, hogy igen, az Európai Unió természetesen tiszteletben tartja ezeket az alapjogokat, és akkor gyakorlatilag ezzel le is zárult ez a téma. Gyakorlatban. Én magam látok jó néhány kockázatot, amelyek az alapjogi karta Európai Unió térségében történő alkalmazását fenyegethetik. És eh, én külön azért utaztam ide, hogy részt vegyek ezen a meghallgatáson, és éppen ezért most én nem fogok attól visszariadni, hogy elmondjam önöknek azt, amit gondolok. Az előbb is már azért elhangzott az, hogy létezik egy olyan kockázat, ami a technokrata megközelítésben rejlik az alapjogok kezelésével kapcsolatban. Ugye az hatás tanulmány, hatásvizsgálat, értékelés már ugye elhangzott. Például a család egyesítések terén például elhangzott, hogy például a gyerekeket meg akarták akadályozni abban, hogy a szüleikhez csatlakozhassanak, teszteket akartak végrehajtani ezzel kapcsolatban, és ez, ezért, ez a kihatás értékelés ebben az irányban akadályozta azt, hogy ez a jog érvényesüljön, és én azt gondolom, hogy tehát ez egy igazi kockázat a technokrata megközelítése ezeknek az alapjogoknak. A második a anglikus hozzáállás, mégpedig az alapjogokkal kapcsolatban rendkívül fontos az, hogy figyelembe vegyük azt a megközelítést, hogy az ember jogiság, ami hát ugye szájról szájra száll, anélkül, hogy ennek konkrét kihatásai lennének a gyakorlatban. Tehát gyakorlatilag ez az a kockázat, hogyha nem kezeljük az alapjogi kartát annak, mint ami. És ez valóban két nagy kihívást jelent. Az egyik egy technikai és politikai szemszögből is fenyegetés jelent, hiszen az Európai Unió nem sokára meg fogja szenvedni azt, én egyébként alkotmányjogász vagyok, tehát ilyen szemszögből közelítem meg ezt a kérdést, tehát meg fogja szenvedni azt, hogy bizonyos ellenőrzési mechanizmusaik hiányozni fognak, amelyek egy preventív módon történő ellenőrzést biztosíthatnának, és ezekbe a nagy törvényhozási aktivitásokba, amint bekerül az alapjogi kárta, akkor egész egyszerűen szükség lesz ellenőrzési mechanizmusokra annak érdekében, hogy biztosítható legyen az, hogy azok a szövegek, amelyeket elfogadunk az Európai Unióban, azok tiszteletben tartsák az alapjogi kárta premisszáit, a különböző alapjogokhoz való hozzáférést, és eh, ennek van egy olyan különlegessége, hogy a közvetett alkalmazásra való jog is lényeges. Tehát nem annyira az a jog, amely itt lerögzítésre kerül, hanem a jogi aktusokra is kihatásra kell lenniük, vagyis az irányelvekre is. És ezekben mindig van egy méltányossági mozgástér, és ez mindig lehetővé teszi azt a gyakorlatban, hogy az alapjogok ellen víteni lehet, és nagyon fontos, hogy legyen egy ellenőrző szint, amely ezt vizsgálhatja. Van egy másik nagyon fontos nehézség, mégpedig az anyagi jog vonatkozásában, amely a biztonság és a jog érvényesülését veszélyezteti, és ez is a szerződésből vezethető le. Mégpedig ez a kölcsönös elismerhetőség. Hiszen hogyan történhetne ez meg, hogyha nincs meg ez egy bizonyos mértékig az adat, védelem, az információ csere terén ez a rendelkezésre bocsátás alapelve, hiszen nagyon fontos az, hogy közös nevezőre jussunk az alapjogok tekintetében, hiszen akkor tudjuk a gyakorlatban ezeket alkalmazni. Van egy harmadik nagyon fontos szempont az integrált hozzáállás keretében, ez az Europol, Eurojust kontextusban tekintve ezt a kérdést. Itt nagyon fontos, hogy minden egyes ügynökség cselekvésének a központjába kell állítani az alapjogi kárta elismerését, a mert hiszen a Frontex például Líbiából vagy Szenegálból rengeteg menekült kezelésével kell, hogy foglalkozzon a gyakorlatban, és az alapjogi kártának ezeken a területeken is érvényesülniük kell, és bizonyos alapvető jogokat igenis diktálnia kell majd a jövőben. Technikai szempontból az egyik legnagyobb kihívás a parlament és a parlament tagjai számára a törvényhozás területén az lesz, hogy ez egy valódi pókhálót fog jelenteni a nemzeti parlamentekkel, a különböző intézményekkel való együttműködésben az Európai Unión belül, az egyes tagállamokon belül, amelyek bizonyos jogok fölött őrködnek, mint például az adatvédelemmel megbízott hatóságok, hiszen például tegnap az Európai Adatvédelemmel megbízott hatóság volt itt jelen, akitől megtudhattuk azt, hogy milyen szűkre kell, nagyon szorosra kell ezt a hálót fonni annak érdekében, hogy azok a szavak, amik jelen pillanatban még csak jól hangzó szavak a papíron, azok konkrétan a gyakorlatban is érvényesüljenek. A negyedik dolog a törvényhozóra vonatkozik, ez egy politikai kihívást fog jelenteni. E, az egyik az autonómia kérdése, és ez egy, ezzel együtt járó kihívás a, a tekintetben, hogy az alapjogi Kárta egy vertikális, teljes vertikumra vonatkozó dokumentum, amely rendkívül színes jogokat tartalmaz, amelyeket autonóm módon is érvényesíteni kell tudni, annak a nélkül, hogy el kellene ezt rejteni bizonyos alapjogi dokumentumok mellékletében. Tehát ez nagyon fontos, hogy bizonyos viselkedési szabályokra van szükség, és közös értékrendszerre van szükség. És ennek során nem szabad az egyes intézményeket felvizezni, tehát az alapjogi kartának, mozgató rugónak kell lenni a tekintetben, hogy az Európai Unió a nemzetközi kontextusban is különleges helyzetét tovább tudja fejleszteni, ami az alapjogok védelmét illeti, ahogy ez már az előttem szólók részéről is elhangzott. A politikai kihívásra még rátérve, mégpedig a többi intézménnyel való szoros együttműködésre utalva. Például a többi nemzetközi alap jogi eh, egyezménybe való eh, bekapcsolódás, például a Genfi egyezmény jut eszembe spontán módon. Például a menekült jogi kérdést hogyan kezeljük itt az Európai Unióban, hiszen ezt összhangba kell hoznunk a Genfi egyezménnyel. Meg tudjuk ezt tenni? Tehát törvényhozásunkat hozzá tudjuk igazítani, másrészt viszont nem lépünk be, tehát az Európai Unióban 2012-ben egy hatásértékelést akarunk végrehajtani ezzel kapcsolatban, hiszen ez a feladat, ez már napirenden van. Tehát itt az ember jogi konvencióval kapcsolatos meccéspont is egy rendkívül fontos kérdés, hiszen nagyon fontos az, hogy egy kicsit el kell fordulnunk attól az elképzeléstől, hogy ezt az alapjogi kartát, ezt csak mint egy ilyen másolatának tekintjük az emberjogi egyezménynek, mert ez hiba lenne, hiszen ezek a szövegek nem egyez egyben egyeznek meg ez egymással. Van 12 olyan alapvető jog, amelyek nem szerepelnek az, az emberjogi egyezményben. Tehát ez nagyon fontos, és ezért az a gondolatmenet, amiről beszéltem. Ezért nagyon fontos, hiszen két különböző logika van a két dokumentum mögött, hiszen ez már, már szinte egy csoda, hogy az emberjogi konvenció egy ilyen magas szintű védelmi szintet tudott létrehozni, és reméljük, hogy az 50-es években még a szerzői az emberjogi konvenciónak, még a 8-as cikk tárgyalása során feltették azokat a kérdéseket, hogy a homoszexuálisok jogai, a transzexuális sok jogai, a gyermekek adaptálása, örökbefogadása kérdéseit nem tették föl, hiszen ezekkel a kérdésekkel akkoriban nem foglalkoztak és gyakorlatilag a bírók intelligenciájának köszönhető az, hogy felismerték azt, hogy ez egy élő szöveg, amit az idők folyamán interpretálni lehet és kell a társadalom fejlődésé tükrében, hiszen egy teljesen más struktúrával állunk itt szemben. Jelenleg az Európai Unió logikája ugyanis az, hogy normákat kíván kialakítani, és kötelezérvényű jogot kíván létrehozni. A gondolkodásmódja és a munka módszere az Európai Uniónak teljesen más jellegű, és ezért is kell azt megértenünk, hogy az alapjogi kárta a az európai térséggel rendkívüli módon összefonódott, és ezért nem tudunk olyan dolgokban dönteni, amelyek e, ettől elrugaszkodnak, hiszen rendkívül fontos, hogy pontosan ez a munka az, ami jogi téren is előrelépést teremt. Még egy utolsó pontot hadd említsek meg, aztán elnök úr, le fogom kapcsolni a mikrofonomat, és befejezem az előadásomat. Tehát az utolsó nagy kihívás az a hatalmas nagy felelősségben áll, ami ezzel összefüggésben áll, hiszen stratégiákra lesz szükség ennek érdekében, ugyanis a tanácsal és a bizottsággal való konfrontációk terén nagyon fontos lesz az, hogy megvédésre kerüljön az alapjogi karta érvényesülése, hiszen lesznek vitás helyzetek, amelyeket nagy ö, sikerrel lehet például a repülő utasok, légi utasok jogai, adatai kezelésével kapcsolatos jogokban már nyerességet lehetett elérni, és mindez az alapjogi kárta vonatkozásában következett be, és el kell kerülni azt, hogy itt dolgok egész egyszerűen csak úgy elsikkadjanak. Ez eh, elég gyakran az ügynökségekkel kapcsolatban lehet probléma, hogy egész egyszerűen az ügynökségekre átruházásra kerülnek olyan témák, amik nem is, tartal, nem is tartoznak az ő illetékesi körükbe. Gyakorlatilag ők politikailag nem felelősek, nincsen politikai mandátumok, ők csak technikailag tudják kezelni ezeket a kérdéseket engedjenek meg né, még néhány mondatot, ugyanis van egy nagyon fontos tét, amire ez a játék kimegy, mégpedig az Európai Emberjogi Konvencióba való, hoz való csatlakozás kérdése egy ilyen nagyon fontos tét. Gondoljuk végig azt, hogy a szövegeknek a kiinduló pontja megközelítése rendkívül különböző, és ez azért jó néhány nehézséget jelent. Például ami a közrendet illeti. Önök is tudják azt, hogy ez a kérdés nem az Európai Bíróság által e, kezelhető, tárgyalható, mert hiszen az illetékesség ezt nem engedi meg. A viszonylagosság e, kérdése, az alapjogok megsértése kapcsán a közjog közrend e, területén egy nagyon jellemző kérdés, amivel a bíróságoknak kell foglalkozniuk, és sajátos helyzetbe kerülünk, ha saját bíróink nak bizonytól bizonyos illetékességeket megtagadunk, ellenben a Strasburgi Bíróságnak ezt a jogot megadjuk. Az Európai Emberjogi Bíróságnak szubszidiáris mandátuma van, ami azt jelenti, hogy ez egy hálót jelent abban az esetben, amikor már más szintek felmondták a szolgálatot, tehát ez egy nagy cselekvési szabadságot jelent, és az ilyen tárgyalások esetén nagyon nagy tétről van szó, mégpedig a jogok hierarchikus rendszerként való megközelítése, mint egy ilyen piramisos rendszer tekintetében, ez egy előregedett idejét múlt a megközelítés, hiszen abból kell kiindulnunk, hogy az Európai Unió abban, hogyha én most a francia alkotmányjogról beszélek, akkor a francia alkotmányjog van legfelül ebben a piramisban, hogyha ezt így közelítem meg, és ilyenkor jól is működnek a dolgok. A jogi eh, rendszert pluralista módon kell eh, tekintenünk, és ezt feltétlenül érvényesítenünk kell. Hogyha megvizsgáljuk az alapjogokat, akkor figyelembe kell vennünk, hogy vannak nemzeti jogok, legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok, van az Európai Bíróság, és mind ezek a különböző jogi szintek, bírósági szintek, ezek vissza fognak hivatkozni, és vissza is kell, hogy hivatkozzanak az alapjogi kártára, és nagyon fontos az, hogy gondoskodjanak arra, arról, hogy ez érvényesülhessen. És nagyon furcsa, hogy senki nem gondol arra, hogy ö, mi történik majd, hogyha egy spanyol, francia vagy más tagállamban egy bíróság az alapjogi kártára fog hivatkozni, és kéri ennek interpretációját, illetve saját maga fogja interpretálni azt. Tehát nagyon fontos az, hogy gondoskodni kell arról, hogy az alapjogi kárta a gyakorlatban eredményekkel járjon, és ez nagyon-nagyon fontos kérdés lesz, és marad hogyha a törvényhozás az Európai Unión belül kifejlődik, akkor ez az alap, alapjogok védelmével történik, és azt hiszem, hogy nagyon fontos ár lesz ez, hiszen nagyon fontos lesz, hogy az Európai Unió értékrendjét és jogait meg tudjuk védeni, és ez rendkívül fontos lesz. Köszönöm szépen, professzor úr. Jó néhány rendkívül érdekes felvetést hallhattunk azon kihívásokról, amelyekkel az elkövetkezendő évek során szembe kell néznünk, már ami a karta jövőjét illeti. Kétség nem férhet ahhoz, hogy minden bizonyja lesznek majd kérdések az előadásával kapcsolatban. Ezeket meg is hallgatjuk rövidesen, de először is Privó úrnak adnám meg a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani a LIBE szakbizottságnak a meghívásért, másodszorban pedig szeretnék elnézést kérni, hiszen egy ilyen kitűnő előadás után nagyon nehéz hozzászólni. Három kijelentést szeretnék megfogalmazni. Először is, hogy miért nem kielégítő a karta Lisszabon, Lisszaboni szerződés előtti helyzetben. Mi a helyzet most, hogy jogilag kötelező érvényűvé vált, és hogyan hat a konkrét EU-s szakpolitikákra, amelyek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségéhez kötődnek. Az első pontot azt hiszem, hogy törölném is, hiszen a múltal kapcsolatban eleget hallhattunk már, és inkább a jelenre, valamint a jövőre összpontosítanék arra, hogy mi változott a mi szempontunkból, egy civil szervezet szempontjából. Ugye hallhattuk a mai nap során, és tegnap is, hogy a Lisszaboni szerződés ugye bevezette az alapjogi kartát az európai elsődleges jogba, anélkül, hogy külön jogi létezést biztosított volna számára, ami tulajdonképpen a Lisszaboni szerződéssel való viszonyában némi jogbizonytalanságot vet fel. Általánosságban azonban alapvető jogok szempontjából védelmet biztosít az európai kontextusban. Mostantól kezdve az EU intézmények és a tagállamok kötelező, hogy tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, amikor az EK jogot alkalmazzák. Ezen túlmenőleg pedig az egyének és a civil szervezetek is támaszkodhatnak a bíróságok előtt akarta rendelkezéseire, a tagállamok éppen ezért attól tartanak, hogy az emberi jogok védelmével kapcsolatos nemzeti rendszerüket most a karta veszélyezteti. A Karta 51-es cikkének második pontja azonban leszögezi, hogy az EU számára nem hoz létre új hatáskört, például a szociálpolitika területén, amitől ugye az Egyesült Királyság és Lengyelország kormánya tartott. Ugyanakkor a mm, diszkrimináció mentesség és az esélyegyenlőség területén nagyon komoly hatást válthat ki hosszú távon, hogyha ez átépül a nemzeti jogba is. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy vonakodás, sőt nagyon is határozott vonakodás volt tapasztalható bizonyos tagállamok részéről, amikor az ilyen jogszabályok átültetéséről volt szó. Ez pedig azt az üzenetet közvetíti, hogy az alapvető jogok védelme gyakran politikai természetű. És úgy tűnik, hogy a kormányok nem igen figyelnek a polgárok aggájaira bizonyos tekintetben. A karta egyetemű jogokat biztosít az egyenlőség, az esélyegyenlőség területén, és úgy gondoljuk, hogy a 20-26-os cikkekre igenis lehet hivatkozni, a hatóságokkal szemben, de ugyanakkor korlátozott ugye az unióra és a tagállamokra a karta jogi alkalmazása. Nem egyértelmű, hogy az egyének mennyiben hivatkozhatnak a karta rendelkezéseire, amikor egyéb magán felekkel való fellépésre kerül sor nemzetiségtől függetlenül alkalmazást nyer a karta, és a 21-es cikk 2-es bekezdése tiltja a nemzetiségi alapú diszkriminációt. Ugyanakkor az EK szerződésével összhangban ez a rendelkezés sajnos az EU állampolgáraira vonatkozik és kizárja a harmadik országok állampolgárait. A kartában lefektetett jogok önmagában véve nem új jogok, de eddig nem szentesültek a közösségi jogban ilyen egyértelmű formában. Különösen, amikor a diszkriminációmentességhez való jogról van szó, ez ugye független etnikai és fai származástól, és ezt most végre elismerték alapvető jogként. A karta rendelkezései éppen ezért konkrét fellépésekhez szolgáltathatnak alapot a civil szervezetek számára és a jogorvoslati lehetőségek, amelyeket a karta nyújt, ezeket érvényesíteni lehet a bíróságok előtt. Még a diszkriminációmentességhez kapcsolódó kapcsolódóan a karta nyelvezete is nagyon progresszív, hiszen bármilyen fajta diszkriminációt tilt, és éppen ezért ez egyfajta nyitott záradék, hiszen bármilyen fajta diszkriminációt tilt, bármilyen alapú diszkriminációt. A diszkrimináció mentességnek ezt a tárházát majd még ki kell meríteniük a civil szervezeteknek is. Végezetül pedig a diszkriminációmentesség egy önmagában álló záradék, amely most függetlenül egyéb jogoktól jelenik meg a kartában. És így épül be az EU jogi esélyegyenlőségi szerkezetébe. Első alkalommal pedig a kisebbségekhez tartozó személyek jogaira is kitér, ez pedig összekapcsolódik, ugye különösen ahhoz a nehéz helyzethez, amely a romákat érinti, főleg közép- és kelet-európa új tagállamaiban. És hogy átérjek a harmadik pontra, ez a karta esetleges hatását illeti. Úgy gondoljuk, hogy mivel elsődleges joganyagá válik a karta az unió jogrendjében, a kartával való megfelelés most egy követelmény ahhoz, hogy az EU másodlagos joganyaga érvényes és jogszerű legyen. És a karta valóban táma, tartalmaz számoz rendelkezést, amely például a menekültügyhöz vagy a bevándorláshoz kapcsolódik. Például a 19-es bekezdése, ugye az emberjogi bírósággal kapcsolatosan ugye tiltja a kiadatást, olyan államokba, ahol fennáll a komoly veszélye annak, hogy kínzásnak vagy egyéb embertelen bánásmódnak van kitéve a személy. Tehát ez a fajta jog kiterjed bevándorlókra, családtagjaikra, különböző területeken. Másfelől ugye Reding biztosasszony egyértelműen fogalmazott ma arról a tényről, hogy minél hamarabb szeretne megvalósítani egyfajta alapvető jogi értékelést a különböző EU-s jogszabályokról. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ezt sikerül komolyan megvalósítani, nem pedig úgy, hogy kipipáljuk ezt és azt, aminek ugye gyakran tanúi voltunk, amikor például a nemekkel való összeegyeztethetőség értékeléséről van szó, akkor ez valóban az összes EU-ban élő polgár életére komoly hatást válthat ki. Az ilyen folyamatok, illetve a karta rendelkezései szükségesé tegyék, teszik, hogy ezt megfelelően értékeljük hiszen fontos végeredményben, hogy az Európai Bíróság hogyan értelmezi a különböző eseteket. Ugyanakkor remélhetőleg egyre nagyobb lesz az egyetértés abban, hogy az esélyegyenlőség és a diszkriminációmentesség mindenkit érint, hiszen mindannyian megöregszünk, és bárki fogyatékossá válhat egyik napról a másikra, bárki megváltoztathatja nemét, illetve szexuális orientáltságát vagy vallásos hitét, és az élet egy adott pillanatában bárki tartozhat adott esetben egy kisebbséghez, egy etnikai kisebbséghez, vagy egy másik társadalmi csoportba kerülhet. Tehát az alapvető jogokért való küzdelem nem a társadalom egy kis részét illeti meg, hanem száz százalékban érinti az egész társadalmat. És amikor mindenki mindenki tisztában lesz ezzel, akkor lesz igazából kötelező érvényű a karta, és akkor lesz teljes mértékben eh, jelentős. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, mielőtt meghallgatnánk a további két eh, hozzászólót, Encio úr kért szót, szeretne ugyanis az eddig elhangzottakhoz hozzászólni. Parancsoljon ön a szó. Igen, először is nagyon szeretném megköszönni Label professzor úrnak az elmondottakat, és az állásfoglalása úgy tűnt, hogy nagyon rövid volt, de ennek ellenére nagyon sok választ adott számomra azokra a dolgokkal kapcsolatban, amelyeket én már korábban feltettem magamnak, mégpedig saját nevemben és kollégáim nevében e, szeretném e, felkínálni azt, hogy dolgozzunk együtt e, annak érdekében, hogy tanulmányainak a megállapításait írásban is megkaphassuk, annak érdekében, hogy itt a parlamentben ezeket akár határozataink hozatalakor is hasznosíthassuk. És lenne egy rövid kérdésem, mégpedig az, hogy lehetséges-e az, hogy egy olyan időpontot vagy egy dátumot mondhassunk meg így előbe, előre tekintve, amikorra az emberjogi alapjogi kárta minden tagállamban érvényesülhet maradéktalanul. És mit gondol, hogy azok a nem hasznos állapotok, amelyeket megállapíthattunk a jelenlegi időszakban, ezek vajon kiküszöbölhetőek lesznek-e, vagy pedig mit gondol, lehet, hogy ö, ki fog derülni, hogy ez nem sikerült? Mit gondol, hogy talán jobb lenne, hogyha kezdettől fogva alapos munkát végeznénk? Köszönöm szépen, Enci úr, most pedig Label úr kapja meg a szót. de, l'amabilité de vos propos, mais je, je surveillais le... Köszönöm szépen a javaslatait. Szemem sarkába figyeltem az elnököt, és az volt az érzés, hogy kicsit túl sokáig beszéltem, ezért a végén már kicsit siettem. Ami ugyanakkor a kárta kihatásait illeti, az alapjogi kárta nem változtat semmin az unió hatásköreiben. Önmagában véve ez a kárta csak azt jelenti, hogy az Európai Unió számos már létező dolgot figyelembe vesz. Nem tudtam részletesen foglalkozni ezzel a felvetéssel, de egy példával mégis élnék. Például ugye ott van az Emberi Jogok Európai Egyezménye, illetve ott vannak az alkotmányos hagyományok az egyes tagállamokban, és az alapjogi kártát természetesen ezeknek megfelelő, ezekkel összhangban kell értelmezni, hogyha az alapjogi kárta teljes körű érvényesítéséről beszélünk, akkor tulajdonképpen olyan jogok érvényesítéséről beszélünk, amelyek szerencsére már léteznek, hiszen szerencsénkre legyen mondva, demokratikus rendszerben élünk, ahol a, például a halálbüntetés tiltva van, nagyon sok dolgot elértünk már, sorolhatnám a példákat, de, de emögött ezen kívül pedig egy olyan dinamizmus rejlik, amely az alap jogi kártában is megjelenik, ez a jó igazgatás elve, ez egy olyan elve, amely nagyon is messze menőkig alkalmazható. Átláthatóság, motiváció, mindezek nagyon komoly követelmények, amelyeket a kárta tartalmaz. Hát azt is mondhatok, hogy nem majd holnap, de van, ami már ma is érvényes. Ez lenne a válaszom az első kérdésére. Most pedig a második kérdés. a kárta kapcsolata vagy viszonya az emberi jogok európai egyezményéhez illetve más nemzetközi emberi jogi eszközökhöz. Miben is áll ez a kapcsolat? Úgy gondolom, nagyon óvatosan kell ezt a kérdést megítélnünk. El kellene e, kerülnünk azt, hogy elhamarkodottan ítéljünk, vagy véleményt alkossunk. az emberi jogok Európa Egyezményéhez történő uniós csatlakozásról már hallhattunk, hallhattunk az Európa Tanácsról, hallhattunk az Európai Emberi Jogi Bíróságra. Az embernek az lett a benyomása, hogy 27 tagállam más irányt venne, más irányba tartana, akkor az sok problémát jelenten. Ugyanakkor nem hallhattunk sokat a szakértőktől erre vonatkozóan az a benyomásom, hogy hiányzik az egyensúly. Egyrészt az emberi jogok európai egyezményének érdekei, az emberi jogi bíróság érdekeinek a már az egyik oldalon, ugyanakkor pedig az uniós jog, illetve az uniós jogszabályok érdekeinek a védelme. Ezért úgy gondolom, hogy jó lenne, hogy az Európai Unió elgondolkodna. Egy, hogy egyfajta egyensúlyt e, e, teremtene, és érlegelni az előnyöket és hátrányokat, mielőtt tovább lépne, hiszen azért itt komoly veszélyekkel is szembe kell nézni. Kicsit udaratlan voltam, mert a számítógépemre tekintettem, ugyanis ma egy nagyon fontos ítéletet várunk a bíróság részéről, és kaptam egy SMS-t, miszerint a honlapon már is megtekinthetjük az ítéletet, és én most rögtön ezt meg is néztem. Franciaországban ugyanis nagy heves vita kísérte a francia kasszációs semmitő törvényszék ítéletével kapcsolatban. Lilben egy útlevél ellenőrzés köv, őrizetbe vettek személyeket, és, és az volt a kérdés, hogy szabadon engedhetők -e ezek a személyek, vagy sem. És Franciaországban az az elsődleges kérdés, hogy alkotmányos-e a rendelkezés, és az az ítélet, az elsődleges ítélet azt mondta, hogy az alkotmányosság kérdése elsődleges, a semmitő törvényszék ezt, ennek ellentmondott, ezért Franciaország az Európai Bírósághoz fordult, hogy az Európai Bíróság tisztázza a hatásköröket, az illetékeségi köröket, és Franciaországnak igaza van, valóban olyan ítélet született, hogy az európai jog hatékonyságát semmilyen módon sem szabad akadályozni. Így eh, ezzel össze is foglalnám az alapjogi kártával kapcsolatban felmerült kérdéseket, tehát az európai törvényalkotó, akár tagállami, akár uniós szintű eh, törvényalkotó, illetve a bírák, nemzet és uniós bírák eh, egy olyan rendszer kell, hogy kidolgozzanak, amelyek megfelelő ö, megoldásokat ö, tud kínálni. Nemzeti szinten az alkotmánybíróságok, illetve uniós szinten az Európai Bíróság illetékes, ugye, és hát most itt az az alapjogi kárta, am, és sajnos vannak olyan különbségek, ahol az elvek értelmezését úgy kell megoldani, hogy minden egyes rendszerrel összeegyeztethető legyen az értelmezés, és ez természetesen óriási kívás. Hogyha ezzel a kívással szembenézünk, akkor úgy gondolom, hogy az Unió képes egy olyan rendszert felépíteni, amely a polgárok érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen! Nincsenek további kiegészítő kérdések, de mégiscsak vannak kiegészítő kérdések Verset asszony kapja meg a szót. Elnézést, elnök úr, hogy egy kicsit túl későn érkeztem, illetve most hirtelen felélettem a végére. E, tehát nem tudtam sajnos végighallgatni az, össz, az elmondottakat teljes körülön, de én nem vagyok egy túl nagy e, támogatni ennek az alapjogi kartának, mert az a véleményem, hogy nehézségekbe fog ütközni az Európai Emberjogi Konvencióval. De azért azt tudjuk, hogy azok a kihívások, amelyek szemben állunk, és most itt ezt nem is akarom kiejteni, mert ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis az Európai Parlament kompetenciájának az rögzítése kapcsán is. Tehát én nagyon óvatos leszek, mert már hallottam, hogy ez egy eléggé kényes kérdés, és ezért ezt most megpróbálom egy kicsit így körbejárni, de azért csak beszélni róla. A Convention européenne des droits de l'homme azt gondolom, hogy az egyik tanulsága annak, amit az Európai Emberjogi Konvencióból levonhatunk, és ez segíteni fog nekünk a kártával kapcsolatban is, hogy az alapjogok védelme nem állhat meg határainkon, és nem is áll meg. Tehát az a teritoriumokon kívüli alkalmazása az alapjogoknak azt teszi szükségesé, hogy a harmadik államokkal való viszonyainkban az Európai Unió értékeit is képviseljük, és mindig első rendűen figyelembe vegyük. És én azt gondolom, hogy pontosan ez az a vita, amiről itt szó van, ez a lényeg ennek. Tehát én most itt persze nem akarok semmilyen kénye, kényes kérdést érinteni senkinek a tudjuk szemére lépni, de az Európai Parlament nagyon ügyel a kötelezettségeire, és a, ezeket teljesíti ellentétben másokkal, akik esetleg ezt nem teszik meg. Tehát a tanulság abból, amit ebből ma levonhatunk, és mindenki saját maga is levonhatja a tanulságot saját maga számára, hiszen nem kell mindig a partnereinknél rossz indulatot feltételezni, hogy azok a módszerek és gyakorlatok, amiket a korábban alkalmaztak, alkalmaztunk, azokat igenis módosítanunk kell majd a jövőben. És a kérdés az az, hogy büszkék vagyunk-e arra, hogy a CIA-ban történő lopást az Európa Tanácsban kezelték, mert mi nem voltunk képesek arra, hogy a CIA-val kapcsolatos kérdést, kérdésért felvállaljuk a felelősséget. Tehát valóban egy nagy átalakuláson megyünk most éppen keresztül ez az átalakulások időszaka. És jelen pillanatban az Európai Emberjogi Konvenciók változásáról beszélünk. Holnap már lehet, hogy az alapjogi kártával kapcsolatban az emberjogi bíróság kimondott egy olyan ítéletet, ami a londoni merényletekkel volt kapcsolatos, és az Strasburgi Emberjogi Bíróság elé került ez az ítélet, és az Emberjogi Bíróság, Európai Emberjogi Bíróság pedig ö, eléggé ö, álszent módon azt mondta, hogy jaj, meg vagyok lepődve ezen, hiszen gyakorlatilag itt nem egy államról volt szó, hanem itt bírók kerültek bíróság elé. Tehát itt az Egyesült Királyság talán pontosan tudja azt, hogy ez milyen viszonylatokat fedett fel. Ezek nagy pillanatok voltak, amikor az emberjogi bíróság bíróságoknak hívja fel a figyelmét a jogaira és kötelezettségeire. A törvényhozóknak pedig igyekezniük kell kompatibilis interpretációkat, alkalmazásokat találni, hiszen a dolgok, a külpolitika határon átnyúlóan zajlik, és ezek az alapjogok, ezek nagy gondokat is felvetnek, nagy kérdéseket is, például a békefenntartó lépések, vagy a menekültek, extrateritoriális vizekből belépő menekültek kérdése például tartozik ezek közé. Tehát ez az Európai Parlament feladata és illetékessége, hogy elgondolja, mindent kellene és lehetne tenni ezeken a területeken, ami korábban még a belső piacnak a kérdése volt. Tehát ezek azok az alapvető kihívások, amelyeket a kárta megnyit, és ezeket autonóm módon garantálni kell eh, ezeket a jogokat, anélkül, hogy mások háta mögé rejtőznénk. Köszönöm szépen. Van-e további kérdésük? Ha nincsen, akkor javaslom, hogy haladjunk tovább a napi rendünkben, és eh, Imon a szó. Imon McAuda a Nemzeti Emberi Jogi Intézetek Európa csapatának elnök Önél Köszönöm szépen, elnök. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek és beszéltek a Libes szakbizottsághoz, az emberi jogok és a biztonság helyzetéről az Európai Uniónak, és különösen örülök, hogy az Ír Emberi Jogi Bizottságot hívták meg, hogy a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Európai Csapatjának nevében beszéljen. A Nemzeti eh, Emberi Jogi Intézmények független testületek, amelyek védik, elősegítik az emberi jogokat, nemzeti joghoz őket létre, ezek eh, függetlenek a civil társadalomtól, és tulajdonképpen nagyon is egyedi testületek. Az Európa csoportja az emberi, Nemzeti Emberi Jogi Intézményeknek 34 taggal bír, ennek 2006 óta az Ír Emberi Jogi Bizottság az elnöke. A 34 tagból 20 rendelkezik az úgynevezett A státuszú akkreditációjával. Az ENSZ akkreditációs elveinek megfelelően ezek az úgynevezett párizsi elvek a 34 tagszervezet az Európai Unió tagállamait képviselik nagy részt, másrészt viszont Európai Unión kívüli államok is képviseltetik magukat egyre inkább nő az a trend a nemzetközi emberi jogi jogban, hogy összekapcsolják a nemzetközi standardokat és a nemzetközi rendszer által végzett monitorongot a nemzeti szinte. És a nemzeti emberi jogi intézmények nagyon fontos feladatokat látnak el, például a jogalkotási javaslatok kidolgozásában annak érdekében, hogy eleget tegyenek az emberi jogi standardoknak, ezen kívül felméréseket végeznek, és a bíróság barátaiként, amikus kurjaként viselkednek, ezen kívül kutatásokat is végeznek az emberi emberi jogi jogok védelmének területén. A Nemzeti Emberi Jogi Intézetek főszerepet töltenek be az ENSZ rendszerben, de úgy tűnik, hogy egyre inkább elismerik a szerepüket az európai regionális rendszerben is. Az Európai Alapjogi Ügynökség létrehozása óta elismerte a nemzeti emberi jogi intézmények szerepét nemzeti és regionális szinten is, méghozzá azáltal, hogy nagyon is kollaboratív együttműködő kapcsolatot alakított ki ezekkel az intézményekkel. Formális szerepet játszanak ezek az intézmények az alapjogi ügynökségben, hiszen már a létrehozó szabályzatában is említésre kerülnek. Ezek a nemzeti emberi jogi intézmények részt vesznek az érintett felekkel folytatott konzultációkban, az éves ö, ö, találkozókon is részt vesznek, és segítik a találkozókat a, a Bécsben az európai csapat számára. Természetesen a szerepük ö, megemlíti a kutatási jelentés is, a amely az alapjogi architektúra európai nős erősítését célozza. Fontos a konzisztencia és a független monitoringja a, az emberi jogok védelmének az Európai Uniónak. Jelenleg az Európai Uniónak csupán tíz tagállamban rendelkezik a párizsi elveknek teljes mértékben megfelelő nemzeti emberi jogi intézmény, hat rendelkezik olyan intézettel, amely nem teljes mértékben, de mégis valamelyes megfelel a párizsi elveknek. Ezen kívül támogatni kellene a nemzeti emberi jogi intézményeket annak érdekében, hogy hatékonyan együtt tudjanak működni nemzet és E, európai és nemzetközi szinten, annak érdekében, hogy védelmet nyújtassanak az emberi jogoknak, még, és ezen kívül pedig ki kellene alakítani számukra egy titkárságot az európai csoportban, hasonlóan más régiókhoz. Teljes mértékben támogatjuk az emberi ügynökség ajánlásait. Úgy gondoljuk, hogy ahogyan az ügynökség együtt dolgozik a nemzeti intézményekkel, ez egy valódi európai modell, amelyet követni kellene más regionális testületeknek is. A Lisszaboni szerződés életbelépését követően, illetve az alapjogi kárt életbelépését követően különösen fontos, hogy a nemzeti emberi jogi intézmények szerepét elismeri az Európai Unió, ezért is üdvözöljük ezt a mai lehetőséget, hogy itt felszólalhatunk. Az emberi jogokat és alapvető szabadságok ezzel az Európai Uniónak és az intézményeinek a, a középpontjába kerülnek, és az alapvető jogokat világosabbá, láthatóbbá teszik, ezáltal pedig az állampolgárság koncepcióját segíti a, a, ez a kárta kidolgozni, ezen kívül pedig ugye a szabadság, a biztonság és a jogérvésülésének területének kialakításához is hozzájárul. Jogbiztonságot is teremt, vagy ezt megerősíti, hiszen eddig csak az Európai Unió szerződésének 6. cikkére hivatkozva, illetve az Európai Bíróság joggyakorlatára hivatkozva lehetett ezeknek a jogoknak érvényt szerezni. Ezen kívül a nemzeti jogi intézmények további jogi szupervíziót is biztosítanak, és ezen kívül nemzeti szinten is védelmezik a nemzeti emberi jogi intézmények az emberi jogokat, és úgy kellene rájuk tekinteni, mint az ENSZ-en belül ez már történik, hogy fontos, partnerei, fontos partnerek abban, hogy biztosítsuk azt, hogy a nemzeti törvények eleget tegyenek a nemzetközi standardoknak. Mindenképpen üdvözölni kellene azt, hogy a Lisszaboni szerződésen megerősödik az emberi jogok védem, és a jogalkotási folyamat legelső fázisaitól, az legszögezésektől kezdve fontos szerepet kell, hogy ez játszon az emberi jogokkal kapcsolatban felmerülő kérdések közvetlenül a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények hatáskörébe tartoznak. Ide tartozik például a bevándorlás, a menekültügy, az emberkereskedelem. Mindezek a területek olyanok, ahol figyelembe kell venni a vonatkozó nemzetközi emberi jogi standardokat, és fontos, hogy a szakpolitikák eleget tegyenek az emberi jogok eh, jogi rendezkezéseknek. Természetesen leginkább a biztonság területén találkoznak a minden nap az ezzel kapcsolatos problémákkal, legyen szó akár menedékkérőkről, akár az emberkereskedelem áldozatairól. Ezért fontos, hogy oktatást kíván, kínáljunk mindazoknak, akik ezen a területen dolgoznak, például a határőröknek, rendőröknek, bevándorlás és más ügynököknek. Például Írországban már is van egy ilyen projekt, amely emberjogi oktatást, tréninget biztosít a köztisztviselőknek. Nagyon üdvözöljük Vivian Redding biztos asszony kinevezését, és hogy létrejött egy új tárca, ami az igazságügyel, az alapvető jogok és szerepolgársággal foglalkozik. Fontos, hogy a jogalkotás legelső fázisától kezdve figyelembe vegyék az Európai Uniós jogalkotás és szakpolitikákban az emberi jogokat, és augusztusban találkozni fogunk a biztosan, hogy megvizsgáljuk az együttműködés konkrét lépéseit az ír eh, emberi jogi bizottság eh, nevében elmondhatom, hogy mi megkívánjuk, meg elkötelezettek vagyunk, amellett, hogy megerősítsük az együttműködést, a koordinációt a nemzeti emberi jogi intézményekkel, nemzetközi és regionális partnerek, a parlamentes és az Európai Bizottság. Úgy véljük, hogy ez a mai alkalom is e, jó irányba tett lépés, ezért köszönjük a meghívást, és várjuk az gyümölcsöző együttműködést a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül az utolsó hozzászólónk következik. David Nichols, az Amnesty International uniós irodájának megbízott igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívást, hogy az Amnesty International is részt vehet a mai délelőttön. Szeretném ezt a vitát eh, igazából visszakanyarítani oda, hogy az Európai Parlament és a civil társadalom hogyan használhatja fel a jövőben a kartát ahhoz, hogy más eh, európai intézményeket eh, felelősségre vonjon, illetve elérje, hogy a jogszabályok a lehető legjobb minőségűek. Először azonban néhány általános felvetésem volna a kartával kapcsolatosan. Először is, ez ugye az első dokumentum, amely a kulturális, eh, civil, politikai jogokat egy dokumentumban egyesíti, az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata óta. Ez pedig rendkívül jelentős számunkra, illetve az emberjogi mozgalom számára is, hiszen hangsúlyozza a jogok oszthatatlanságát és egyetemes jellegét. Ez különösen jelentős, hogyha az európai polgárok előtt beszélünk az emberi jogokról, de az EU külpolitikájában is nagyon lényeges, amikor arról beszélünk, hogy az EU milyen szerepet tölt be a külföld vonatkozásában. Másodszorban pedig talán némileg eltér a véleményem attól, amit Labaj professzor kifejtett, ugyanis nem feltétlenül tekintünk erre a dokumentumra, mint egy forradalmi jelentőségű dokumentumra. Szerintünk a lényeg inkább az, hogy megerősíti az EU által már korábban vállalt kötelezettségeket az emberi jogok védelme területén, tehát a kötelezettségek a nemzetközi jog értelmében itt egy megerősítést nyernek. Szeretnék egyetérteni azzal, amit Jan Jarab mondott, a nemzeti jog és az emberi jogok védelme összefüggéséről, már ami a karta utalásait illeti, rendelkezéseit, illetve a nemzetközi jogi rendelkezéseket, amelyekből ugye mindez származik. Ez különösen fontos, amikor ismertetjük a kartát más országokkal való kapcsolataink során, hiszen számukra a karta kevésbé releváns, és lehet, hogy úgy tekintenek erre, mintha az EU saját értékrendszerét próbálná más országokra erőltetni. Ugyanakkor a nemzetközi jog szempontjából igenis releváns ez a karta más országokra nézve is. A karta tartalmaz új jogokat, ahogyan azt már hallottuk, és azt is hallottuk, hogy a 8-as cikk az adatvédelemmel foglalkozik, de szeretném megemlíteni a 41-es cikket is, ami a megfelelő adminisztrációval foglalkozik, és a civil társadalom, valamint az Európai Parlament kezébe egy nagyon fontos eszközt ad. A karta tartalmaz ezen kívül egy új nyelvezetet is ahogyan azt professzor, Laval professzor már megemlítette, az Európai Emberjogi Egyezménnyel kapcsolatban. Ugye a 21-es cikk a diszkriminációmentességre vonatkozik, a 9-es pedig a házasságra. Az Európai Emberjogi Egyezménytől eltérően nem jelenti ki azt, hogy a házasság férfi és nő között kell, hogy megköttessen. Ugyanígy kodifikál egyéb esetjogot is a karta. Hallottuk már a délelőtt során, hogy számunkra a 19.2-es cikk a visszaküldés tilalmára vonatkozóan különösen fontos számunkra. A harmadik általános észrevételem az lenne, hogy nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak az EU polgáraira vonatkozik a karta, hanem mindazon személyekre, akik az EU joghatósága alá tartoznak. A karta specifikus módon kiemeli a polgárok jogait, de ez nem csak az EU állampolgáraira vonatkozik. Ha megnézzük a 41, 42-es, 45.2-es cikkeket, akkor láthatjuk, hogy ez mindazon személyekre vonatkozik, akik az Európai Unió, belül, Európai Unió területén élnek. És még általánosságban megegyezném, hogy számos pontatlanság és kétértelmű kitétel is van még a kartában, amelyet majd az esetjog fog pontosítani illetve az, ahogyan az Európai Parlament a bizottsággal és a tanácssal tárgyal majd a jövőben. Például a karta nem fogalmaz egyértelműen, amikor a jogok és az elvek között különbséget tesz. Ezeket a kísérő dokumentumok némileg pontosítják, de nem maga a karta teszi ezt meg. Úgyhogy ez ki kell, hogy állja még a gyakorlat próbáját, és az Európai Parlament is fontos, hogy ezt majd tesztelje az elkövetkezendő hónapok és évek során. Tehát, hogyha egy kicsit gyakorlatilasabban tekintünk erre a dokumentumra, illetve arra, hogy az Európai Parlament és a civil társadalom hogyan használhatják fel a kartát a jövőben. Nos, egyértelmű, hogy két fronton élhetnek vele. Egyfelől Biztosítani kell, hogy a jogszabályokat, a bizottságtól érkező javaslatokat a parlament módosítja, méghozzá úgy, hogy teljesen megfelelnek a kartában foglaltaknak. Másodszorban pedig a parlament és a civil társadalom egyéb európai intézményeket felelősségre vonhatnak a karta rendelkezéseire támaszkodva. Számunkra ez különösen releváns három területen. Egyfelől a terrorizmus ellenes küzdelem területén, másodszorban ami a diszkriminációt illeti, és a harmadik terület a menekültügy, illetve a bevándorlási politika. Tehát ami az első pontot illeti, természetesen a kartában szereplő kitételek számunkra, a civil társadalom és a parlament számára is egyértelműen fogalmaznak arról, hogy a bizottságtól érkező javaslatok, illetve egyéb intézmények fellépései, valamint a tagállamok intézkedései a jövőben hogyan nyilvánulhatnak meg. Például a fekete listák esete, amikor terrorizmussal gyanúsítanak bizonyos személyeket. A karta értelmében ugye a karta kötelező érvényűvé válik, és az Európai Bíróság már döntött arról, hogy az illető személyeket tájékoztatni kell arról, hogyha a fekete listára kerülnek, és jogukban áll fellebbezni. Ugyanakkor ez a folyamat még mindig nem felel meg természet, de teljes mértékben az emberi jogi folyamatoknak, hiszen a kartában szereplő rendelkezések a méltányos eljáráshoz való jog tekintetében, és például a 41-es cikk, ami ugye a megfelelő adminisztrációról szól. Nos, ez a cikk leszögezi, hogy a személyt tájékoztatni kell, és meg kell hallgatni egy ilyen döntés meghozatala előtt. Az emberi jogi jogsértések, amelyeknek tanulni voltunk az utóbbi években, és amelyek a terrorizmus ellenes politikával kapcsolatosak, egyfajta szürke területre tartoznak. Az EU hatásköre, a közös külös biztonságpolitika, valamint a tagállamok kétoldalú kapcsolatai területére. Főleg, hogyha megnézzük például a titkos letartóztatásokat vagy kiadatási folyamatokat, és a karta ugye nem tér ki a KKV-re, a közös közös biztonságpolitikára, de a helyzet nem ennyire egyértelmű, ahogyan arra már többen rámutattak ma délelőtt. A karta kötelező az összes Európai Uniós intézményre és szervre nézve, és az összes intézménynek tiszteletben kell tartania a kartát minden egyes fellépése során. Ide tartozik persze ugye a tanács, illetve annak elnöke, a Frontex és egyéb ügynökségek, valamint a külügyi szolgálat és a bizottság alelnöke, a külképviselő is. Hogyha a karta az összes intézményre és szervre ügynökségre kötelező érvényű, akkor ebből az is következik, hogy noha az Európai bíróságnak a közös külbiztonságpolitika tekintetében nincs hatásköre, akkor is felelősséggel tartoznak ezen intézmények a bíróság iránt, főleg amikor ugye a kartával való megfelelésről van szó. Ezt pedig az elkövetkezendő évek során tesztelni kell. Az Európai Parlament már hivatkozott ugye a, par, a kartára a SWIFT-tel kapcsolatos tárgyalások során. Ha most megnézzük az Európai Parlamentet, akkor nyilván más megállapodások tekintetében is ezt kell tennie, főleg amikor a kölcsönös jogsegélyről vagy a kiadatási tárgyalásokról van szó harmadik országokkal. Nem szeretnék a diszkrimináció kapcsán részletekbe menni, mert erről már az NR igazgatója beszélt, de a kartának ez egy nagyon fontos része. Említettük, hogy az Európai Emberjogi Egyezménnyel is ugye kapcsolatos, ami a különböző fajta diszkriminációkat illeti. A mi jövőbeli munkánk szempontjából ez nagyon jelentős, főleg ha megnézzük a romák helyzetét. Ami a menekültügy és a bevándorlás területét illeti, említettem már, hogy a 19-es cikk 2 pontja ugye a visszaküldés tilalmára vonatkozik, és most első alkalommal explicit módon jelenik ez itt meg, és kodifikálja a bíróság joggyakorlatát. Létfontosságú, hogy ez nem csak a menedékkérőkre vonatkozik, hanem mindazon személyekre, akiket visszaküldenek olyan országba, ahol kínzásnak vagy embertelen bánásmódnak vannak kitéve. Ez most egy egyértelmű tilalmat fogalmaz meg, amelyel élhet a civil társadalom, és amelyre hivatkozhat. Említettem a 41-es cikket is a jó kormányzással kapcsolatban. Láthattuk azt, hogy nagyon sokan a közigazgatás téves döntései miatt ki vannak téve jogsértéseknek, például amikor családegyesítésről van szó, vagy egyéb kérdésekről. Ez a fajta tilalom most döntő fontosságú, mert a nemzeti bíróságok előtt is lehet erre hivatkozni. És végezetül szeretném megegyezni az egyes cikk az emberi méltóságra vonatkozó részét. Az egyes cikk az emberi méltóságot a karta alapjává teszi, alap elvévé teszi, és ez természetesen nagyon fontos, hogyha megnézzük a menekültügy, illetve a bevándorlás politika helyzetét a jövőben. Ugyanígy ez nagyon fontos a mi méltósággal kapcsolatos kampányunkra nézve is, és amikor arra hivatkozunk, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogok, a civil és a politikai jogok egymástól elválaszthatatlanok. Köszönöm szépen. Köszönöm, Nikolz úr. Most pedig van még egy kis időnk, úgyhogy megnyitnám a vitát. Ha valaki szeretne további kérdéseket kommentárokat megjegyezni. Kérem mutatkozzon be. Öné a szó. Üdvözlöm Önöket, Jean-Michele Giordano-nak hívnak, olasz vagyok, és azért vagyok illetékes, hogy európai ügyekben Brüsszelben konzultációkat folytassak. Sajnos az első eszmecserén még nem tudtam részt venni, és van két kérdésem, amit viszont olaszul szeretnék feltenni. Az első kérdésem a menekült joggal kapcsolatos. Az országomban nemrég egy olyan törvényt fogadtak el, amelyek alapján a legális bevándorlókat is le lehet hallgatni, és ezt el is fogadta a parlament, ezt a törvényt. Az ENSZ magasrangú biztosa ez ellen viszont tiltakozott, és Reding asszonyt is megkereste ebben a kérdésben. Milyen végkövetkeztetés lehet levonni ebben a témában. Tehát, hogyha nemzeti törvények ellentmondásban állnak az EU joggal kapcsolatban. A második eh, kérdésem a magánszférára vonatkozik, ugyanis itt egy olyan törvényjavaslatról van, folyik eszmecsere, amely eh, bűncselekmények esetén a lehallgatást és eh, tilalmát taglalják és ilyen esetekben is fennáll ugyanis az, hogy ez nem összeegyeztethető az emberi szabadságjogokkal. Érdekelne, hogy mi az önök véleménye ezzel kapcsolatban. Van neked további kérdések? Igen? De a Eurolanguages egy nem kormányzati szervezetet képviselek, amely nyelvi kisebbségekkel foglalkozok szeretnék, ugye a Brist a választókerületeimnek, illetve a Szlovákiában, Magyarországon található tagszervezeteiknek eh, jelentést tenni, és ahogy követtem a vitát, úgy vettem észre, hogy a, a panel, az előadók azt javasolják, hogy hogyha az európai standardoknak nem tesznek eleget abból a szempontból, hogy diszkrimináció történik nyelvi vagy etnikai alapon, a, akkor hiába történt nagy előrelépés az Európai Unió területén, mégis úgy tűnik, hogy néhány tagállam nem tartja be ezeket, és a biztos asszony azt mondta ma reggel, hogy az Európai Unió nem avatkozhat be a belső nyelvi politikai rendelkezésekbe. Tehát úgy tűnik, hogy ez a két dolog, ez itt elválik egymástól. Ezen a kérdésem köszönöm szépen. Van-e további kérdés, javaslat? Ha nem, akkor, akkor visszatérünk az előadóinkhoz. Voltak, úgy gondolom, olyan konkrét kérdések, amelyek Rodóta professzor úrhoz szólnak, és talán kész reagálni a, az olasz helyzettel felmerült kérdésekre, és aztán reagálhatnak a, a, a többiek is. Rodotta professzor úr kíván reagálni. In Italia annak a relevanciája, ami jelen pillanatban Olaszországban történik az alapjogi pártával kapcsolatban, az valóban közvetetten jelentkezett, mégpedig két nappal ezelőtt megjelent nyilatkozattal kapcsolatban, és ebben a ez a nyilatkozat, ez Reding asszonytól származott, aki ma reggel is szólt hozzánk itt a rendezvény keretében, és ő emlékeztetett arra, hogy a bizottság nagy figyelemmel figyeli az olasz törvényhozásban ennek a törvénynek a sorsát, és a kihatásait is a 11-es cikkel kapcsolatban meg fogja vizsgálni, ugyanis a 11-es cikk a szabad vélemény nyilvánítással foglalkozik, és semmi kétség nem áll fenn a tekintetben, hogy ez egy olyan kérdés, amit igenis a kárta kezel. Én itt most jelenleg nem szeretném értékelni ezt a törvényt, ami egyébként, amit egyébként én Olaszországban többször is nyilvánosan kritizáltam, most ezt itt nem szeretném ezen a platformon megtenni, ez nem a megfelelő helyre de utalni szeretnék arra, hogy ez egy nagyon általános jellegű téma, amivel ez az eszmecsere foglalkozik, és ez a valóban a kártában is tárgyalásra kerül ez a kérdés, mégpedig az a magánélet újfajta védelmének az összefüggései, nek a kérdése, ugyanis a kárta ezzel kapcsolatban egy új fajta adat védelemről beszél, a, amely a családok védelmével kapcsolatban lényeges. A kártában a hetes cikk foglalkozik ezzel, és itt van egy nyolcas cikk, ami az adatvédelemmel kapcsolatban ide még beiktatásra került. Ez a, a magánszféra védelmének ez az új dimenziója és az információra való jog e, új dimenzióját és tényeit figyelembe kell venni, hiszen ezek a kártán belül garantált jogok. Tehát egy részről az információs szabadságról van szó, és itt felmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet az érdekeket kiegyensúlyozni egészen más jogok tekintetében, amelyek szintén a kártában lekezelése kerülnek. Tehát például, hogyha mondjuk a jó közigazgatásra való jogra gondolunk, illetve a közigazgatási áttekinthetőségre gondolunk, ami a kártában garantálásra kerül, akkor észrevesszük azt, hogy a szabad véleménynyilvánításra való jog az mindig ott kerül erősítésre, ahol a többi jogok garantálásáról van szó te, magyarul, a közigaz, jó közigazgatás ö, biztosításáról, tehát a jó életkörülmények biztosításáról általánosságban kifejezve. Tehát ezen a területen lehet egy európai fogalomra hivatkozni, és nem csak az Egyesült Államokban, ahonnan ez a dolog ered, ahol ugyanis ez kinyilvánításra kerül, hogy az Európai Emberjogi Bíróság ítéletében is szereplő témáról van szó. Most utalni szeretnék arra, hogy ott, ahol mondjuk politikusokról vagy közéleti személyiségekről van szó, akik az állam közigazgatásában nagyon meghatározó pozíciót töltenek be, ővelük szemben ez az információra való jog a polgárok részéről túlnyúlik a magánszféra védelmének a jogán. Természetesen ez nem semmisíti meg azt teljesen ez, azonban ez hátrérbe szorul az általános megközelítés ö, szempontjából, tehát a kártait dupla relevanciát jelent. Még szeretnék még egy témára visszanyúlni az előadásomból, és Label professzor pedig már egyébként válaszolt is, illetve utalt erre a témára. Itt arról van szó, hogy az alapjogi kárta egy jogilag kötelező érvényű dokumentumá vált, még akkor is, hogyha nem érte el azt a formai jogi kötelező érvényt, mint egy szerződés, de a kártát már az alkotmánybíróságok száz, ítéleteik százaiban alkalmazták és vették figyelemben az Európai Bíróság és egyéb más bíróságok gyakorlatában is, amelyek nem voltak alkotmányjogi vonatkozásúak, és ez arra utal, hogy van egy általános örökség, amin el kell gondolkoznunk, mert ez a jurisprudencia, ez bizonyos fokig megmutatja azt, hogy az alapjogi kárta kritikája nem elfogadott, mert politikai és jogi körökből újra és újra azt lehetett hallani, hogy ez az alapjogi kárta, ez gyakorlatilag a pusztán ökológiai irányultságú gondolkodás módja az Európai Uniónak, és ennek a megerősítése egy kárta formájában. Tehát ez az ökonomiai pusztán ökonomiai gondolkodásnak, azonban én úgy látom, hogy a kártában vannak más vetületei is, tehát ez a jurisprudencia, ami a kárta által vált tulajdonképpen lehetséges, és melyet ez támogat is, ez nem az ökonómiai alap szabadságok támogatását jelenti, hanem az emberek alapjogainak a növelését jelenti, amelyek a pusztán piacorientált gondolkodásmóddal, konfrontatív módon gondolkozva támogatást kapnak az alapjogi kárta által. Talán ezen is el kellene gondolkozni. Olaszországban létezik egy olyan weboldal, amely egyébként úgy vált lehetővé, hogy a joghatóságokkal való együttműködésben eredeti nyelvezetükben és kiinduló nyelvükön tartalmaz bizonyos ítéleteket. Erre csak utalni szerettem volna annak érdekében, hogy aláhúzzam azt, amit már bevezetőmben elmondtam, mégpedig azt, hogy a bíróságok rendkívüli aktivitást mutattak ezen a területen, és továbbra is nagyon aktívak, de most eljutottunk egy olyan pontra, amikor a törvény hozónak kell felvállalnia különböző felelősségeit, és ez az Európai Parlamentre is vonatkozik, mert ha ez nem így lesz, akkor csak ezt a jogalkotást csak a bírók fogják tovább építeni. Ne felejtsük el azt, hogy a szerződések logikája erősödött az elmúlt időszakban, és az alapjogok elismeréséhez ez hozzájárult, hiszen időközben az alapjogi kárta elfogadásra került. Most még szeretnénk visszatérni a többi vendégünkhöz, de Jen úr is szóra jelentkezett. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Az alapjogi ügynökség itt tanulmányozza ugye a 27 tagám külső határain felmerül eseményeket, és hogyha megvizsgáljuk a vonatkozó irányelveket, és megvizsgáljuk azt, hogy a valóságban mi is történik a határokon, akkor láthatjuk majd, hogy az első jelentés olyan nem sokára e, megjelenik, hogy milyen feszültségek vannak a határokon, rengeteg probléma és aggodalom merült fel. De hogy visszatérjek az előző vitánkra, ezek olyan esetek, ahol például a visszatérítési irányelv kívül más ENSZ, nemzetközi és más rendelkezések, egyezmények is e, alkalmazandók, tehát a nemzetközi szabályozás is rendelkezik ezekről, és már is nyilvánosságra hoztunk egy tanulmányt a kísérlet nélküli kiskorokról, 3-400 ilyen fiatallal találkoztunk ilyen menekültáborokban, 5-6 különböző tagállamban, annak érdekében, hogy felmérjük, milyen a helyzetük, milyen problémák merülnek fel a kiskorúak esetében. Aztán egy harmadik tanulmány is meg fog jelenni nem sokára, amely a jogsegéllyel foglalkozik, a meredék kérőknek nyújtott jogsegéllyel illetve a határokon bejövő bevándorlókkal foglalkozik, tehát hogy ők milyen problémákkal, milyen érségekkel találkoznak. Nagyon sok információval fogunk majd tudni szolgálni, és a vitákhoz is hozzá tudunk majd járulni, illetve a bizottság munkájához is természetesen. Köszönöm szépen Cserem úr, illetve Cserep úr, hogy mindenki szót kapjon az előadók közül. Köszönöm szépen. Ami a menekültügyet illeti, természetesen az UNHCR-nél dolgozó kollégáink még inkább megfelelő, átfogó képet tudnának adni a helyzetről. De szeretném hangsúlyozni, hogy nagymértékben támogatjuk azokat a javaslatokat, amelyeket az Európai Bizottság terjesztett elő a menekült ügy, az európai menekültügyi jogalkotás javításával kapcsolatban. Ugye ennek az lenne a célja, hogy harmonizációt érünk el méghozzá felfelé történő harmonizációt, tehát jobb eljárás felé. Garanciákat kívánunk biztosítani a menedékkérőknek, ezen kívül szeretnénk hozzáférést biztosítani a különböző jogokhoz, gazdasági és szociális jogokhoz, és hozzáférést kívánunk biztosítani azoknak, akik kiegészítő védelemben eh, részesülnek, illetve a nemzetközi védelemben részesülnek. Ami pedig Olaszország konkrét helyzetét illeti, szeretném elmondani, hogy az emberi jogi főbiztosa az ENSZ-nek ellátogatott Olaszországba februárban, és valóban az emberi jogi ö, problémák, a menekültügy, a bevándorlás területén nagyon is fontos részét képezték a látogatásának, a napirendjének, és ö, számos ö, esetet megvizsgált. Ez egy két napos látogatás volt, de nagyon gazdag volt a vitákban, és számos esettel foglalkozott a főbiztos. A kormány és a parlament két házával is találkozott a főbiztos. Voltak olyan ügyek, amelyekben pozitív vitát tudtunk folytatni, például a sikeres menedék E, kérelmek e, száma, illetve az egyik menekült táborban tapasztalt e, feltételek, és megfelelőek voltak. Ugye oda látogatott el a főbiztos, és jónak ítélte a körülményeket. Aztán voltak olyan kérdések, amelyek problematikusabbnak bizonyultak, például az, hogy leginkább a biztonságra koncentrálnak a bevándorlási politikák területén Olaszországban, és a média is elősegíti a sztereotipizációt a bevándorlók esetében, illetve segíti azt, hogy összekapcsolják a bevándorlókat a bűnözéssel, aztán az állami politika arra vonatkozóan, hogy tengeren visszafordítsák a menekülőket Líbiába, és itt ezt azzal igazolták, azzal indokolták, hogy bár Líbia nem részes fele a Genfi Egyezménynek, az UNHCR mégiscsak jelen van abban az országban, az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Ugy, ugyanakkor azt is el kell mondani, az ENSZ menekültügyi főbiztosság munkatársai befejezték munkájukat Líbiában, tehát ez az indoklás már akkor sem volt meggyőző számunkra hiszen Líbia egyszerűen nem részes fele a Genfi Egyezménynek. Éppen ezért a főbiztos külön figyelmet fordított erre, és nagyon is problematikusnak ítélte ezeket a tengeri visszafordításra, ezt fajta visszaküldésként értékelt, és ezt bírálta. Köszönöm szépen. Jarab úr, most pedig a második blokk előadóihoz fordulnék talán fordító sorrendben járhatnánk el. Először David Nichols úr kapja meg a szót, majd sorban a többiek a végső lezáró megjegyzéseket tegyék meg, kérem először Nichols úr. Nagyon gyors leszek, köszönöm elnök úr én szeretnék osztani azt az aggodalmat, amit Eurolanguage képviselője eh, fogalmazott, meg nagyon sok a zavar és a félrejtés ezzel kapcsolatban, hogy ez a helyzet hogyan fog alakulni a kisebbségi nyelvekkel kapcsolatban. Igazság szerint nem segít a helyzetet az sem, hogy nagyon is ellentmondásos eh, híreket hallunk a tagállamokból, a különböző szervezetektől, és hát kérdés, hogy ezek hogyan használhatók föl amit el tudok mondani vigaszként esetleg, az az, hogy vizsgáljuk meg, hogy a helyzet kitisztul-e a bizottság közleményében, amelyre e, az év későbbi részében számíthatunk. Ami elhangzott, az nagyon fontos, nem csak a bírák számára szükséges nem csak a bírák döntenek arra az Európai Bíróságban, hogy hogyan kellene értelmezni és alkalmazni a jövőben az alapjogi kartát, hanem a politikusok dolga is azt, hogy ezt meghatározzák. Mind itt az Európai Parlamentben, de a nemzeti parlamentek képviselőinek is feladata ez. A nemzeti parlamentek képviselőinek is kérdéseket kellene már most feltenni kormányaikhoz, hogy hogyan is kell eljárni. Az Európai Parlament pedig azt a felfogást képviseli, hogy maximalista megközelítést kell alkalmazni az alapjogi kartával kapcsolatban, tehát biztosítani kell azt, hogy az Európai Parlament most nem csak októbertől az alapjogi kártát alkalmazza, hivatkozzon rá, és hivatkozzon a nemzetközi jogra is, amikor uniós jogszabályokat módosítanak és már most is az intézményeket, az uniós intézményeket, amelyek a külpolitikában részt vesznek, ez alapján kell felelősségre venni. Köszönöm szépen, meg Óda úr! Köszönöm szépen, és rövid leszek. Először szeretném elmondani, hogy mi reméljük, hogy a bizottság közleménye további tisztázást fog biztosítani. A második és végső pont pedig az, hogy ami a nemzeti Jogi intézmények jelentőségét illeti, legyen szó akár menekültügyről, nyelvi kérdésekről, vagy egészen más ügyekről, ezek mind-mind nemzeti szinten merülnek föl, és ez nagyon dinamikus és hatékony módja a, az uniós és nemzetközi standardok biztosításának, ha nemzeti emberi jogi intézményeket alkalmazunk. Fontos, hogy hatékony, hiteles nemzeti emberi jogi intézmények legyenek a tagállamokban. Ezzel valóban egyenlő feltételeket lehetne teremteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Privó úr, öné az. Elég sokszor elmondtuk már tulajdonképpen, hogy a hogy a kárta csak bizonyos szinteken alkalmazható az uniós politika szintjén, most persze a nem kormányzati szervezetek számára fontos, hogy a kártát egyfajta mérceként alkalmazzuk, fontos, hogy ne várjunk, hanem már kezdjük meg a munkát, most tudjuk előre vinni a dolgokat, és jó lenne, hogyha monitoringot végeznénk a különböző a diszkrimináció különböző formáit, ugye erről szól a Kárta 21-es cikkes, hogy ezeket monitoroznánk. Itt fontos a civil szervezetek eh, szerepe, fontos a lobby munka, fontos, hogy az európai intézményeknél is lobby munkát végezzük, hiszen vannak olyan intézmények, amelyek még haboznak. Köszönöm szépen, Privó úr. Köszönöm. És pedig Label úr. Ez az egész téma rendkívül összetett. Az alapvető jogok tulajdonképpen olvasztó tégelyet, téged képeznek egyfajta közös nevező az alapjogi kárta, de nem szabad megfelelkezünk arra, hogy a saját alkotmányos nemzeti ö, jogi hagyományainkkal, kultúránkkal is rendelkezünk, éppen ezért nagy kívás fog jelenteni az Európai Unió számára, hogy egyfajta egyensúlyt teremtsen, de ezt az egyensúlyt meg kell teremteni, és akkor ezt a sokszínűséget csak sikerül majd egységessé tennünk ebből a szempontból. A következő években a legfontosabb hívószó a szubszidiaritás kell, hogy legyen. Nem abban az értelemben, hogy a, ahogyan a jogalkotók általában alkalmazzák ezt a fogalmat, hanem arra gondolok, hogy, hogy a nemzeti sajátosságokat, berendezkedéseket meg tudjuk őrizni. Azokat, amelyek fontosak számunkra, a szubszidiaritás jegyében meg kell, hogy tudjuk őrizni hiszen ezek olyan feladatok, amelyeket, amelyekkel eddig még nem álltunk szemben. Úgy gondolom, éppen ezért a következő évek nagyon izgalmasak lesznek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a tisztázást, és azért is, hogy röviden válaszolt. Úgy hogy nincsenek további hozzászólások, kérdések. Úgy gondolom, hogy ideje annak, hogy a lezáró megjegyzésekre térjünk rá. Nagyon érdekes szemináriumot tartottunk itt az elmúlt két napban az Európai Parlamentben, és akkor megadom a szót Kinga, Kingának, Gál Kingának. Mi a szó? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz feladat összefoglalni mindazt, ami elhangzott itt tegnap és ma hiszen a megvitatott kérdések rendkívül összetettek. Amit azonban megállapíthatunk, az az, hogy az Európai Unióban az alapvető jogok területén egy fontos pillanathoz érkeztünk a Lisszaboni szerződéssel, a szerződésben szentesített elvekkel, illetve a kartában foglalt emberi jogok és alapvető jogok felsorolásával, és az intézmények most mind megkapták azt a lehetőséget, hogy ezt a területet továbbfejleszték, ugyanakkor felelősséggel is bírnak. És éppen ezért hangsúlyoznám ismételten újból és újból azt, hogy milyen nagy felelősség illeti meg ezen intézményeket, És amit eh, valóban megállapíthatunk az az, hogy minden adott kérdés eh, pusztán az, hogy hogyan használjuk fel ezen eszközöket, illetve mechanizmusokat, intézményeket az alapvető jogok eh, védelme céljából. Nagy örömmel hallgattam a bizottságot. A biztos asszony nagyon egyértelműen fogalmazott abban a tekintetben, hogy a szerződés, illetve a karta megszevésével kapcsolatban zéró toleranciát tanúsítanak, a jogalkotási javaslatok, illetve a jogszabályok végrehajtása szintjén, tagállami, illetve nemzeti szinten szigorú elveket alkalmaznak. Aztán itt járt az ügynökség igazgatója is, ez pedig egyértelműen jelzi, hogy létezik egy különleges ügynökség, amelynek a feladata információval, adatokkal ellátni bennünket az alapvető jogok megvalósításával, illetve védelmével kapcsolatban. Az ügynökség a döntéshozókat tájékoztatja, és egy horizontális áttekintést ad arról, hogy az Európai Unió szintjén mi történik ezen a területen. Ugyanígy hatáskörébe tartozik az is, hogy emlékeztet bennünket a nemzetközi kötelezettségvállalásainkról, a tagállami kötelezettségvállalásokról is. Gondolok itt Jarab úr hozzászólására többek között. Nem szabad megfeledkeznünk azon kötelezettségekről, amelyeket a tagállamok a nemzetközi szerződések értelmében felvállaltak. Tegnap délután megvitattuk a bíróságok szerepét, az alapvető jogok védelmének keretében, azt, hogy ők az alkotmánybíróságok, illetve a luxemburgi, valamint az emberjogi bíróság szerepére hogyan tekintenek. Megvitattuk az Európai Emberjogi Egyezmény szerepét, illetve a két bíróság szerepét. És láthatjuk, hogy óriási lehetőségek vannak a kezünkben, ugyanakkor óvatosan kell a részletekkel bánnunk, mert végeredményben a részletek lehetnek azok, amelyek megakadályozhatják azt, hogy az intézmények megfelelő módon használják fel ezt az eszköztárt. És nem becsülhetjük alá a professzorok, illetve a nemzeti emberi jogi intézmények, a civil szervezetek szerepét, hiszen jelentős szerepük van, amikor ezen értékek előmozításáról van szó. És ezen intézmények azok, amelyek a mindennapi problémákat összekapcsolják az emberi jogok mindennapi megnyilvánulását, összekapcsolják az európai intézményekkel. Éppen ezért fontos itt a parlamentben emlékeztetni bennünket arra, hogy nagyon szép és jó ez az új struktúra, hasznos, hogy létezik, Természetesen első pillantásra nem várhatjuk el azt, hogy minden működjék, hanem ez majd csak fokozatosan valósul meg a folyamat során. De ha ezt nem tudjuk összekapcsolni a polgárok mindennapi elvárásaival, akkor akkor azt hiszem, hogy nem fogjuk látni a fától az erdőt. Tehát nagyon hasznos volt meghallgatni a különböző előadókat, amikor az alapvető jogokról szóló jelentésünket eh, készítettük. Úgy gondolom, hogy a parlament szerepe mindenek előtt az, hogy eh, ilyen vitát gerjesszen, és ösztönözze a különböző intézményeket arra, hogy eh, elvégezzék a munkájukat. Akkor és amikor erre szükség van, és megfelelő módon. Fontos, hogy nyomon kövessük az intézmények munkáját, reagáljuk erre, amikor a döntéshozatal pillanatához érkezünk, és nem szabad, hogy helyettük végezzük el, illetve hogy mások végezzék el helyettük a munkát. Hát összefoglalásképpen röviden ennyit tudok elmondani, de úgy gondolom, hogy mindannyian fel kell, hogy használjuk ezt a lehetőséget, mert ez egy ritka pillanat, és hogyha nem használjuk fel megfelelően, akkor további mechanizmusok és intézmények maradnak, de igazából nem fogjuk tapasztalni a polgárok mindennapjaiban a változást. Már pedig a mi célunk az az, hogy a polgárok szintjén érezhető legyen a változás. Köszönöm. A LIBE szakbizottság részéről pedig szeretnék köszönetet mondani minden egyes előadónak. A civil társadalom képviselőinek, az intézményeknek is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek ezen a meghallgatáson ma, illetve tegnap. És természetesen a képviselőknek is köszönjük azt, hogy aktívan részt vettek a vitában. Különös tekintettel Gál Kingának tartozunk köszönettel, aki a Libeszak Bizottság alelnöke, és jelentéstevő is egy olyan jelentésben, amelynek tárgya az Európai Unió csatlakozása az Európai Alap Emberi Jogi Egyezményhez. Azt hiszem, hogy kitűnő munkát végeztünk, és ezt időben végeztük el. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy a Lisszaboni szerződés végre hatályba lépett. A Lisszaboni szerződés pedig egy óriási esemény, egy kitűnő hír, egy nagyon nagy horderejű hír. Annak ellenére, hogy most egy válságban élünk, egy nagyon komoly gazdasági és pénzügyi válságot élünk, amely az európai intézmények figyelmét és a közvélemény figyelmét is igénybe veszi. Óriási kihívásokkal állunk szemben, de annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés ilyen rendkívüli módon hat az intézményi struktúrákra, ennek ellenére azt hiszem elmondhatjuk, hogy a Lisszaboni szerződés mindenek előtt a polgárok jogairól szól. Nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a tényt, hogy a Lisszaboni szerződés egy óriási civilizációs vívmány. Ugyanis a jogállamiság alapján értük el ezt, és az alkotmányozó folyamat kezdetétől fogva tudtuk, és azóta is tudjuk, hogy a jogokat össze kell gyűjtenünk, és az európai projekt, valamint az európai tapasztalat ilyen messzire jutott. Messzire jutott, úgyhogy tisztán látta ezen elveket. Nem értékek deficitje létezik az Európai Unióban, értékek vagy jogok hiánya, az Európai Unió, illetve az Európai Bíróság jogi doktrinájában, illetve joggyakorlatában, de azt hiszem, hogy bizony az értékek eh, és az elvek tekintetében az európai vita eh, szempontjából van egyfajta deficit. Úgyhogy ezt a kérdést meg kell világítanunk. Foglalkoznunk kell vele, ez a kötelességünk. Az a feladatunk, hogy eh, a lehető legnagyobb energiával vessünk bele magunkat a feladat megoldásába, és a Lisszaboni szerződés határba lépésére egy kiváló alkalmat nyújt, hiszen az Európai Unió az Európai Emberjogi Egyezmény része, a szabadság, a jog és a biztonság érvényesülésének területe adott, a különböző igazságszolgáltatással és biztonsággal kapcsolatos területek liszabonizációja is megvalósul. És ez egy óriási lépés. Mindezen új illetékességek és hatáskörök most az Európai Bíróság hatáskörébe tartoznak. És egy új párbeszéd is kialakuló félben van, a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság, valamint a Luxemburgi Bíróság között. Természetesen ez nem lesz egy egyszerű folyamat, hiszen jó ideje foglalkozunk már a vonatkozó kérdésekkel itt a LIBE szakbizottságban, az AFKO bizottságban, illetve a plenáris üléseken is. De természetesen most már tisztábban látjuk a helyzetet, mint korábban, és tudjuk, hogy számos technikai kérdés még megoldásra vár. Bonyolult technikai kérdéseket kell megoldani, illetve politikai kihívásokat kell felülmúlni, de mindezen problémák nem oldhatók meg egy tolvonással, hanem ezek időigényesek lesznek, és nagy erőfeszítést követelnek meg tőlünk. Többször emlékeztettem már önöket arra, hogy a Lisszaboni szerződés nem azért született, hogy a parlament életét megkönnyítse, hanem éppen ellenkezőleg. A parlament munkáját meg fogja nehezíteni, hiszen sokkal nagyobb követelményeket támaszt velünk szemben, ugyanakkor a polgárok előtt felelősek vagyunk, felelősebbek, mint korábban, hiszen több hatáskörrel rendelkezünk, és a nagyobb hatáskör egyben nagyobb felelősséget is jelent. Felelősséggel tartozunk a polgárok irányában. De azt hiszem, hogy végeredményben figyelembe kell vegyük azt, hogy az európai polgárok már nem hajlandók arra, hogy további hatásköröket ruházzanak erre az európai struktúrára, amennyiben ez nem párosul egyértelműséggel, erővel, és amennyiben nem válik egyértelművé az, hogy minden egyes lépés további biztosítékokkal párosul, védelemmel, ami a polgárok jogait illeti. Ez az Európai Alapjogi Karta varázsa is, hiszen ez kiegészítő jellegű, kiegészíti azt a fajta védelmet, amit az évek során kivívtak az európai polgárok, az európai népek, minden egyes tagállam a saját alkotmányos tapasztalata által. Most azonban egy további szakaszba érkeztünk, amikor is az alapvető jogok egy magasabb szintre lépnek, új generációs jogok jelennek meg, amelyek modernebbé válnak. és amelyek nem fogják sérteni azon jogokat, amelyeket az évek, évszázadok során a különböző tagállamokban kivívtak a polgárok, hanem éppen ellenkezőleg mindez csak erősíteni és fokozni fogja, bővíteni fogja, el fogja mélyíteni azt a fajta védelmet, amelyben már eddig is részesültek a polgárok a különböző tagállamokban. Mindezt a feladatot együtt kell, hogy elvégezzük, nem lesz könnyű, ezt már tapasztalhattuk a vita során is. A különböző előadások egyértelműen fogalmaztak erről, tehát a kihívások nagyon komolyak. Azt hiszem, hogy pontosan ezért megéri, megéri, hogy nyomon kövessük az eseményeket, és nem szabad szem előtt évesztenünk, hogy mindez a polgárokról szól. A polgárságról szól, és a polgárok jogairól, az értékekről. És nem lesz semmilyen európai alkotmányos jog, hogyha nem lesznek európai jogok. Tehát köszönöm mindenkinek az előadását, a hozzászólását, az idejét, és ezzel a záró észrevétellel Berekeztem az ülést. Köszönöm.